és uraim, kérek mindenkit foglaljon helyet. Folytassuk ülésünket. Ugyanakkor szeretném azokat a képviselőtársamat megkérni, akik velem szemben itt voltak, én ugye nem voltam itt, köszönöm, hogy nem akadályozták meg tegnap azt, hogy ismét erre a helyre üljek fel itt a pulpitusom. Köszönöm mindenkinek, hogy nem gördített akadályt ez elé. Azt várom, hogy szorosan fogunk tudni együttműködni ebben a szakbizottságban. Gyorsan el kell döntsük, milyen politikai rangsor alapján fogjuk munkánkat meghatározni, hogy a az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat tal szemben, azok ellenkezésével szemben akár erőteljes stratégiát tudjunk kifejteni. Ezen viszont keményen kell majd dolgoznunk. Örülök és örömmel jelentem be, hogy a bővítésért és politikáját felelős biztost Füle urat üdvözölhetem körünkben, aki majd egy megnyitó adást tart majd, ám ezt megelőzően Nacsónak adom meg a szót, aki a tanács üléséről fog számot adni nekünk. Nacsó, tiéd a szó. Gracias, Elmar. Köszönöm, Elmár. Én is szeretném köszönteni a bővítési politikáért és a szomszédsági politikáért illetékes biztost, valamint Vimont urat, a ülésünk azon részéhez, illetve a második részéhez, amelyen ugye az arab tavaszról beszélünk. Hallhattuk, hogy az Európai Unió részéről elkövettünk hibákat, és ez némileg az Európai Unió hitelességén is csormát ejtett. Azt hiszem, hogy higgadtan kell a realitást elemeznünk, és azon eredményeket értékelnünk, amelyek a választások során mutatkoztak. Ugye ott volt Tunézia, Egyiptom, Marokkó más körülmények között, és a közeljövőben is választásokra kerül sor Algériában. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió választ adott, a bizottság és a külügyi szolgálat május 25-i közös közleményében, és ebben a közleményben hangsúlyozták, hogy támogatni kívánják ezt az átmenetet, a gazdasági átalakulási folyamatokat, figyelembe véve a regionális aspektusokat, valamint azt, hogy szükséges felvérteznünk magunkat a szükséges eszközökkel, hogy kedőképpen tudjuk kezelni ezt a helyzetet. Ebben a kontextusban szeretném megkérni Füle urat, ma, délután, ma délelőtt már ugye beszéltünk a feltétel rendszerekről, de úgy gondolom, hogy ő a saját bővítési politikáján belül mindenképpen meg tud határozni bizonyos kritériumokat, és tud beszélni nekünk arról, hogy az arab országokkal kapcsolatban hogyan kezeljük a feltételeket. Itt van ugye Vimon úr is a külügyi szolgálattól. Figyelembe kell vennünk azt a politikai helyzetet, amely a választásokat követően adódott, és meg kell figyelnünk azt, hogy az Európai Unió hogyan tudja védeni érdekeit, prioritásait azon kormányokkal, amelyek a választásokat követően a hatalomra kerülnek. Azt hiszem, hogy James Baker, a korábbi amerikai külügyminiszter, hogy azt mondta, hogy a diplomácia egy olyan tevékenység, amelyet bizonyos mértékig úgy kell ápolni, mint a kertészetet, ugye öntözni kell ezt, meg kell nyírni, ápolni kell, és úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nézve a helyzet már nem olyan, mint régen. Amikor ugye az európai országok egy számot tárcsáztak és felhívtak egy olyan embert, aki illetékes volt, most már sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség az Európai Unió, az európai országok részéről. Számítunk arra, hogy az illetékeseink felnőnek ez a feladathoz, és a biztos urat kérném meg, a bővítési biztos urat, hogy tartsa meg bevezetőjét a meghatározott időkereten belül, hogy aztán meghallgathassuk az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament képviselőit is. Thank you, uh, Mr. Chairman, uh, and congratulations. Köszönöm, elnök úr, gratulálok a megválasztásához. Tisztelt parlamenti képviselő, tisztelt nemzeti parlamenti képviselők! Köszönöm, hogy meghívtak erre a ülésre. Öröm az is, hogy az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek képviselői együtt vesznek részt ezen az ülésen. Több mint egy év telt el azóta, hogy az első tüntetések elindultak, amelyek beindították azt a történelmi esemény sorozatot, mely máig tart, és amelyet arab tavasznak nevezünk. A térség népei kifejezték akaratukat egy jobb, jövő igazi demokrácia az alapjogok tiszteletben tartása érdekében, az emberi méltóság, a boldogulás érdekében saját maguk és a jövő nemzedékek számára. Több országban, néhány országban igazi előrelépések születtek. Különösen Tunéziáról mondható ez el, de Marokkóról is. Másokban elindultak ö, reformok, de sok teendő van még, az emberek vágyainak kielégítéséig. Különösen Algériára gondolok, ahol sok reform indult el, és az Európai Parlament ezek támogatására szólított fel egy új cselekvési terv mentén, mely bemutatja, hogy érdeklődéssel fordulunk az európai szomszédság politika keretén belül is Algéria felé, az ottani változások felé. Más országokban azonban a változások nem a jó irányt vették egészében nézve világos, hogy a demokratizálás folyamata hosszú lesz. Lesznek visszacsúszások, lesznek kudarcok. Ám bízok abban, hogy a demokráció erejé, ereje elindult, elszabadult, és célba ér majd. 11 hónappal ezelőtt jártam az Önök Szakbizottság előtt, és akkor értékelést adtam az akkori eseményekről akkor úgy láttam, hogy a térségbeli politikánk nem mindig volt hely, helytálló helyén való. Most 11 hónap elteltével be kell vallanom, hogy továbbra is úgy gondolom, mindannyian hasznát látjuk annak, hogyha folyamatosan összevetjük a valósággal szakpolitikáinkat, azon eszközöket, melyek révén választ akarunk adni a történelmi kihívásokra. Tudom, hogy folyamatosan meg kell birkóznunk együttesen ezzel a kihívással. Annak érdekében, hogy értékeink és érdekeink a lehető legközelebb álljanak a, változások céljaival a szomszédság politikában. Nem tudunk visszatérni a, a tekintélyelvű rendszerek támogatásához, és úgy gondolom az Európai Parlament is támogatja a modernizáció és a változás. Ahogy a történelem tovább lép, nekünk is lépnünk kell. Ezzel összefüggésben hagy emlékeztessek ismét általános célrendszerünkre, mielőtt a végrehajtás lépéséről szólnék, meg a jövőbeli kihívásokról. Első célunk, hogy a demokráciába tett irány, reformok, a jogállamiság, emberi jogok gazdasági, társadalmi fejlődés irányába tett lépéseket támogassuk. Ez fontos ahhoz, hogy igazi és hosszú távú prosperitás jön létre. Nem olyan stabilitás, amely a tekintély elvi uralmat a zsarnokok fenntartását jelenti, hanem a partnereink, a térségbeli népek fejlődésének szabad útját jelenti. Második célunk, hogy a társadalmakkal építsünk ki partneri viszonyt, nem csak a kormányokkal megközelítésünk a két kulcs, két utas megoldás útja, a többet többért elv és a kölcsönös számonkérés lehetőség. A többért több azt jelenti, hogy az érték elvek alapján konkrét lépéseket kérünk, azaz azt jelenti, fenn kell tartsunk egy olyan módszertan, amely a pozitív feltételrendszerek fenntartását jelenti, ugyanakkor rugalmas hozzáállást, mert én az Európai Unió ösztönzőit hozzá tudja igazítani az éppen érvényes kihívásokhoz és lehetőségekhez. Várom, hogy ezt önökkel és más partnerekkel részleteiben is megbeszéljem a megfelelő időpontban. Elnök úr, tisztelt kollégák! A híres 3M keretében tert a Money Mobility Markets terén tett előlépésekről szeretnék szólni. 2011-től 2013 ig azt tervezzük, hogy további támogatásokat bocsájtunk a nép, szomszédpolitika rendelkezésre egy milliárdos összegben. Ez a már 1,7 milliárdon túl levő összeg. A déli politika keretében egy új program, a SPRING, támogatás, partnership, reform, integránsról növekedés, azaz a spring, az alap, az angol mozaik szó, a program neve, amely 350 millió eurós költségvetéssel számol 2011-12-ben, ezzel támogatva a partnerországokat, melyek a reformokat tovább viszik. Ezen támogatási alapokon túl az Európai Befektetési Bank beruházási pénzeket irányzott elő a déli politika tekintetében egy milliárdos összegben. Az IBRD hitelezési politikája az egész térséget lefedi, 2,5 milliárdos pótlagos hitelkeretet jelent ez évente. Figyelmünk középpontjában, egyik középpontjában, aztán a legfontosabb, a civil társadalom erősítése áll. Múlt szeptemberben jutottunk erre vonatkozóan egy eszközt, mely az Európai Demokrácia Alapítvány működését segíti. A bizottság ezen túl megújította és növeli az Anna Lind Alapítvány mondjuk támogatásokat. És végül erősítjük egy működést az Európa Tanácsal is. Éppen múlt héten állapodtunk meg egy új 4,8 millió, milliós programról, mely a politikai és gazdasági reformokat támogatja az illi szomszédság politika által érdett országokban, Tunéziában indul ez és Marokkóban ez a program. Az összes az Európa Tanács által biztosított hozzáadott értéket és szakértelmet hasznosítva az, azon saját speciális partneri viszonyrendszerre támaszkodva, amelyet az Európa Tanács hozott létre Marokkó és Tunézia kapcsán, és amely más déli partnerekre is kiterjeszthető. Ám többre van szükség. Ha jobb civil társadalmat kell erősíteni a partnerországban, hogy ezeket bekapcsoljuk a szakpolitikai párbeszédekbe, és programjaink, beavatkozásaink is ezt kell erősítsék. És strukturáltabb és rendszeresebb párbeszédet kell fenntartanunk helyben a civil szervezetekkel, hogy az, az ő szakértelmük és tudásuk is kiaknázható legyen, és hogy a mi tevékenységeinkről is, is ezek is tudatosuljanak helyben. A mobilitás növelése, az emberek közötti kapcsolatok erősítése kulcsfontosságúak, hogyha Európa valóban arra törekszik, hogy igazi partneri viszont állítson fel déli szomszédainkkal, és ezt komolyan veszik. Örülök annak, hogy a mobilitási partneri viszony vonatkozó kezdeményezések elindultak 2011. októberben Marokkóval és Tunéziával kapcsolatban. Remélem, hogy ezek alárásra kerülhetnek már most a Dán elnökség égisze alatt. Továbbá segítjük a kiegyensúlyozott együttműködést a rendszerezett, azaz szabályozott és szabályozatlan migráció, a nemzetközi védelem, a visszafogadás, a határok és a biztonsági ügyek tekintetében. Emellett több mint 740 új Erasmus Mondus mobilitási ösztöndíjat fogunk kiosztani a dél-mediterrán országokban. Ezeket a jelenlegi tanulmányi évre finanszíroztuk. További 80 millió eurót fogunk biztosítani az európai szomszédságpolitikában résztvevő országok számára 2012 és 2013 években ugyanerre a célra. A Tempus program is rendkívül fontos azért, mert a készségeket a, és azokat a tapasztalatokat, amelyek sikerük záloga lehetnek, segítenek kialakítani ezekben a szomszédos országokban. Elmélyült és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást szeretnénk Egyiptommal, Tunéziával, Marokkóval és Jordániával kötni. Ezt az Európai eh, Tanács december 14. ülésén jóvá hagytuk. Ezek lehetővé teszik azt, hogy fokozatos és egyre elmélyülő gazdasági integráció jön létre az EU-s belső piaccal. Persze időre lesz szükség ezen megállapodások végrehajtására, arra, hogy ezek hatályba lépjenek, addig szükség van gyorsan bevezethető átmeneti intézkedésekre, amelyek hasznosak lehetnek mindkét oldal számára. Például gondolok itt egy Marokkóval kötendő mezőgazdasági liberalizációs megállapodásra. Ez az egyik ilyen intézkedés, átmeneti intézkedés, és hadd hangsúlyozzam, hogy nagyon remélem, őszintén remélem, hogy az Európai Parlament hozzájárulását fogja adni ehhez a február közepi plenáris ülésem. Azt is nagyon reméljük, hogy hasonló megállapodást tudunk majd kötni Tunéziával is. Végül a 3M mellett számos ágazati ügyben is aktívak voltunk a információs technológia, energia, közlekedés ágazataiban. Itt minden területen szeretnénk déli szomszédainkkal megerősíteni az együttműködést. Elnök úr, engedje meg azt is, hogy hangsúlyozom, hogy az Európai, Európai Uniót kulcsfontosságú partnernek ismerték el a demokratikus választások nyomonkövetése, megfigyelése szempontjából a területen. Nagyra értékelték tunéziai megfigyelő missziónkat, és büszke vagyok arra, hogy az algériai hatóságok más nemzetközi szervezetek mellett minket is meghívtak, hogy a közelgő választásokon a megfigyelő szerepét töltsük be. Szakértői tanácsokat nyújtottunk Marokkóban is, valamint nemzeti megfigyelőket támogattunk Egyiptomban is. Ahogy a jövőbe tekintünk, látjuk azt, hogy minden országban másmilyen az átmenet. Ezért rendkívül fontos, hogy egyedi párbeszédet folytassunk mindegyikükkel, hogy az ő igényeikre szabott támogatást tudjuk nyújtani a kormányoknak, a civil társadalomnak, az agytröztöknek, az üzleti életnek, stb. Ekkor tudjuk majd megkapni ezt a szükséges visszajelzést, ami biztosíthatja azt, hogy hozzájuk tovább igazítsuk a politikánkat a valóságukhoz közelebb álljunk. Az európai intézmények támogatják a változásokat déli szomszédainknál. Biztos vagyok benne, hogy ezt a kötelezettségvállalást időszerű és célzott eredmények is fogják majd mutatni. Catherine Ashton, az Európai Bizottság alelnöke és főképviselő asszony egy fontos testületet állított fel, amelynek kulcsfontosságú szerepe lesz abban, hogy az Európai Unió reagálását koordinálja, de még ezen is túlmenően a tagállamok és az Európai Unió pénzügyi szervezetei közötti munkát összehangolja. Hosszú távú terveink vannak ezekkel az országokkal, ezzel a régióval kapcsolatban. Amikor legutóbb odautaztam, akkor elmondták, hogy nem a demokratikus választások első fordulója fogja eldönteni, hogy hogy néz ki a jövő, hanem a második, harmadik, negyedik fordulók lesznek a lényegesek a, elkötelezetten kell az új vezetőkkel együttműködünk annak érdekében, hogy masszív, erős alapja legyen a demokráciának, amit építenek. Nálunk is voltak olyan tagállamok, amelyek hasonló átmeneten mentek át, ezért a regionális integráció területén szerzett tapasztalatainkat is megoszthatjuk velük. A Magreb országokkal már eddig is nagyon szoros együttműködés volt, és nem csak a kétszázalékos GDP növelés fontos, hanem az is, hogy katalízis, vagy katalizátor szerepet töltsenek be az ő szomszédaik életében. Ebben a kontextusban a marokkó és algériai hatóságokkal felvett nemrégi kapcsolatok új reményeket ébresztettek bennem a tekintetben, hogy hozzáadott értékkel és sikeresen tudják majd a demokratikus építkezést megvál, megvalósítani ezek az országok, megerősítik a szolidaritást a mediterrán térségben ennek következtében. Demokratikus változások, a demokratikus választások rendkívül fontosak, de ez nem elég, hanem a nemzetközi vállalások tiszteletben tartása és végrehajtása alapján kell megítélnünk majd ezeket az államokat. Nemrég találkoztam az algériai miniszterelnökkel, aki meg erősítette azt, hogy az alapszabadságjogokat és az emberi jogokat szeretnék megerősíteni, és büszke vagyok, örülök arra is, hogy a tunéziai miniszterelnök jövő héten kíván utazni hozzánk annak érdekében, hogy elkötelezettségéről biztosítson bennünket. Az Európai Parlamentnek is óriási felelőssége van abban, hogy az átalakulási folyamatot kísérje. Más Európai Uniós intézményekkel is kéz a kézben együtt kell működnünk, és remélem, hogy önök is támogatni fogják az Európai Bizottság azon javaslatait, amik a nagyobb politikai támogatást, illetve a pénzügyi segítségnyújtást e régióban támogatni fogják. Támogatást nyújtunk partnereinknek is, akik ebbe a régióba utaznak, és elismerjük a változás kulcsfontosságú szereplőit. Együtt kell működnünk, és hogyha együtt működünk, akkor tudjuk a fenntartható átmenetet segíteni a demokratizálódási folyamatot. Nagy érdeklődéssel várom a hozzászólásaikat, kérdéseiket. Thank you, Commission. Köszönöm szépen, biztos úr. Még mielőtt megadnám a szót a következő előadónak, szeretném pontosítani, hogy délelőtt Taylor biztos nagykövet úr azt mondta, hogy bekövetkeztek hibák, de a nemzetközi közösség részéről, de az Európai Unió részéről is. A külügyi szolgálat főtitkára Pierre Vimon a következő előadónk parancsoljon a szó. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok röviden szólni. Szeretnék megosztani önökkel néhány észrevételt arról, hogy milyen jelen pillanatban a politikai helyzet a különböző országokban, ahol az arab tavasz eseményei zajlanak. Azt hiszem, hogy Füle biztos úr már mindent elmondott ezzel kapcsolatban, úgyhogy nekem ehhez alig van hozzátenni valom. Ehelyett azonban néhány észrevételt osztanék meg özökkel, önökkel arról, hogy minek a tanúi vagyunk, minek vagyunk a tanúi a különböző országokban is, milyen iránymutatásokat próbálunk érvényesíteni amikor megpróbálunk eljutni a különböző politikai szereplőkhöz. Az első észrevételem az lenne, hogy ha szeretnénk megérteni azt, hogy mi zajlik ott, akkor a lehetőleg pontosabbak kell, hogy legyünk. És meg kell értenünk ezen országok helyzetét, figyelembe véve azt, hogy rendkívül eltérőek. Nagyok a különbségek a különböző országok között, és ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Már csak azért is, mert ezen országokban nem ugyanazzal a politikai történelemmel, illetve politikai hagyományokkal rendelkeznek, muszlim politikai pártokról beszélve, nem szabad a tunéziai nadát összetéveszteni az egyiptomi muszlim testvériséggel. Teljesen más hagyományokkal bírnak, nagyon hosszú és vitás volt Szudánban, az muszlim testvérek helyzete, és amikor a politikai iszlámról beszélünk, illetve annak a demokráciához fűződő viszonyáról, ugye a Korán, a Szentkönyv másfajta szerepet tölt be a különböző országokban. Tehát meg kell értenünk azt, hogy nem egy teljesen új terepről indulunk, vannak országok, amelyekben hosszú, van, hosszú vitára tekinthetnek már vissza. Ha megpróbáljuk összefoglalni a helyzetet, akkor a következő úgymond kategóriákról beszélhetünk. Egyfelől tanulj vagyunk annak, hogy bizonyos országokban választási folyamatok zajlottak, illetve zajlanak, és új kormányok már kialakultak a választásokat követően. Tunézia, Marokkó esetében mondható ez el ezek az országok már régóta részt vesznek ebben a folyamatban. Aztán vannak olyan országok is, mint Egyiptom, ahol sor került a választásokra, de új kormány még nem vette át a hatalmat. Tudják, hogy némileg bonyolult az átmenet. Az egyiptomi hadsereg meg kell, hogy találja megfelelő módját annak, hogy lassan kivonuljon a hatalomból, és áthelyezze a hatalmat egy polgári kormány kezébe. Tudjuk, hogy a vita jelen pillanatban is folyik, és ez hosszú időt vehet igénybe. Tanulj vagyunk egy alkotmányozási folyamatnak is, és végül vannak olyan országok, amelyekben sor került a rendszerváltozásra, de választásokat még nem tartottak ez Jemen és Líbia esete, és napi szinten tapasztalhatjuk, hogy eléggé instabil még a helyzet ezen országokban, noha nem vagyunk tanúi olyan eseményeknek, mint amelyekre Szíriában kerül sor, vagy bizonyos mértékig Bahreinben is. Ez, ezen országok a következő kategóriába tartoznak már, abba a kategóriába, amelyet még komoly instabilitás jellemez. És végül vannak azon országok is, amelyek esetében várjuk, hogy bekövetkezzen a változás, ezt a változást beharagozták már, de a folyamat még nem bontakozott ki. Ez Jordánia esete, és ugyanez mondható el Algériáról is. Ott választásokra kerül majd sor, és Stefan említette, hogy lesz egy választási misszió. Ebből is látható, hogy fontos változás előtt állunk. Tehát ez a jelenlegi helyzet. És még egyszer elmondanám, hogy amikor Egyiptomról vagy Tunéziáról beszélünk, ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Engedjék meg, hogy ehhez hozzátegyek még egy utolsó észrevételt. Némileg mindenkit meglep az a szerep, amelyet Tunézia betölt, azáltal, hogy a politikai folyamat olyan messzire ment Tunéziában. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy Tunéziának komoly előtörténete van. Burgiba volt az elnök Benali helyett, előtt, és amikor Tunézia függetlenné vált, Burgibát a politikai megfigyelők sokan egy olyan vezetőnek tartottak, aki Atatürkhöz hasonlítható Törökországban, azért mert világi társadalmat honosított meg az országban. És a tunéziai események szempontjából fontos, hogy ez a nyilvános vitát is befolyásolja. Tehát szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy az országban hosszú politikai hagyományra tekintenek vissza, a politikai vitának hosszú története van, a nők jogainak, és a szekuláris társadalom is létezett már ott. Persze vannak hiányosságok a függetlenség óta, de nem szabad elfelejtenünk, hogy van egy ilyen történelem az országban, és ez befolyásolja az ottani nyilvános vitát. Ez lenne az első észrevételem. Másodszorban a mi szerepvállalásunk ezen országokban fontos, hogy alkalmazkodjon a különböző országok realitásához, az ottani adottságokhoz. Úgy gondolom, hogy megtettünk minden törünk tehetőt abban a tekintetben, hogy figyelembe vettük a különböző szakaszokat, amelyeken keresztül mentek ezen országok. Először is felajánlottuk a támogatásunkat a választási folyamathoz és az alkotmányozó folyamathoz. Erre ugye Tunéziában került sor. Javasoltuk, felajánlottuk ezt Egyiptom esetében is, és szorosan együttműködtünk a líbiai civil társadalommal is Bengáziban, amint alakultak az események. A második szakaszban felajánlottuk támogatásunkat a civil társadalom kapacitás építéséhez, és itt már különböző eszközeink vannak. Ugye a stabilitási eszköz mindenek előtt, de amint ugye létrejön az önök segítségével remélhetőleg az Európai Demokráciát támogató alapítvány, ezt is szeretnénk teljes mértékben felhasználni amint eh, létrejön majd. A harmadik szakaszban, amelykor felkértek eh, bennünket erre, segítséget kívántunk nyújtani a legsürgősebb eh, esetekben, amikor az ideiglenes hatóságok segítséget kérnek tőlünk. Említenék egy példát, Líbia. A líbiai fél egész egyszerűen azt kérte tőlünk, hogy három kérdésben nyújtsunk segítséget. A határ igazgatásban, a biztonsági ágazat reformjánál, és a média és a kommunikációs szektor reformjánál. Szorosan együttműködünk az ottani hatóságokkal, mert amivel mindig találkozunk, az az, hogy nagyon fontosnak tartják a szuverenitásukat és függetlenségüket, tehát egy pillanatig sem gondolhatjuk azt, hogy bármit is rájuk tudnánk kényszeríteni. Egy példát említenék arról, hogy milyen helyzettel találtuk szembe magunkat ott. A jelenlegi kormány, a libiai kormány egy ideiglenes kormánynak tekinti magát. Ugye tudják, hogy nyár előtt még választásokra kerül sor. Éppen ezért azt fontolják, hogy egyáltalán milyen mértékben kérhetnek tőlünk támogatást, mert semmiképpen sem akarnak bizonyos döntéseket elhamarkodni. Tehát nagyon kényes kérdések ezek, szorosan együttműködünk, és semmiképpen sem arra törekszünk, hogy befolyásoljuk a következő választások után hatalomra jutó kormányt, illetve hatóságokat. A következő szakasz, és ez a legfontosabb, azon javaslatokkal kapcsolatos, amelyeket Füle biztos úr említett. Itt eh, hosszabb távra szóló fellépésről van szó. Ez kapcsolódik a kereskedelemhez, az oktatáshoz, képzéshez, beruházásokhoz. Eh, Füle biztos úr néhány perce ugye említette, és Bernardino Leon is ma délelőtt elmondta ezt, hogy egy task force létrehozásáról van szó. Tunéziával kapcsolatban már szereztünk jó tapasztalatokat e tekintetben, Jordániával is, és Lady Ashton is ott lesz, és minden bizonyal felkéri majd azt, hogy csatlakozzanak önök is, ahogyan azt a Tunéziai Task Force esetében megtették. A cél az, hogy a gazdasági szereplőket összekapcsoljuk, és a lehető leggyorsabban lendületbe hozzuk a gazdaságot. Mert nem szabad soha megfeledkezni arról, hogy amikor a politikai porondról beszélünk ezen országokban, politikai szintér mögött a fő nehézséget az országok gazdasági helyzete jelenti. Jelen pillanatban az új politikai pártok, amelyek létrejönnek, ezek azok, amelyek a legsúlyosabb nehézségekkel szembesülnek. Elég, ha megnézzük Tunéziát vagy Egyiptomot, olyan országokat, ahol a fő bevételi forrása turizmus volt. 30-50 százalékos bevételeket veszítettek el a turizmusból származó bevételek 30-50 százalékát, és eddig nem tudtuk meggyőzni még a turistákat, hogy térjenek vissza ebbe ezen országokba. Tehát a Task Force-szal együtt kell gondoskodnunk arról, hogy a magánberuházók vagy az Európai Befektetési Bank segítséget nyújtson ezen országoknak, hogy túlépjenek a nehézségeken. Harmadik megfigyelés, és ez az utolsó. Mik azok az irányelvek, iránymutatások, melyek alapján a háttérben igyekszünk lét, végrehajtani megvalósítani ötleteket és ahogy megpróbálunk kapcsolatot teremteni a politikai szereplőkkel a térségben. Meg kell értsük, mi történik ezekben az országokban. Meg kell értsük, hogy teljesen új politikai struktúra áll fel. Ugye egyfajta sok esetben egyfajta karikatúraszerűen képzeljük el a helyzetet, mint az iszlám és a demokrácia párharcát. Holott többről van itt szó, mint egy ilyen sematikus elképzelésről. Egy új politikai generáció lép be a politika színterébe, új szellem, új gondolkodásmód jelenik meg ezzel a politika színterén, meg különbözik az előzőnek generációjától. Az internet gyermekei, eh, ez a nemzedék sok esetben nagyon okos fiatalokról van szó, Tunéziában, Egyiptomban látható ez, akik még nem tudják, mely politikai pártokhoz csatlakoznak. Nagyon komoly emberi erőforrást képviselnek, és a politikai pártok nem tudják még, hogy hogyan tudják mobilizálni ezeket. Például a muzulmán testvériség mozgalma belül is viták folynak. Afelől, hogy vajon a politikai pártjaik a, a korán kövessék-e szigorúan, vagy pedig a politikai pártot megnyissák mások előtt is, olyanok előtt is, akik nem feltétlenül az iszlám olyan szigorú követői, mint ők. Tehát a kérdés az, hogy vajon képesek-e a fiatalok új generációját magukhoz vonzani, a saját politikai mozgalmukba vonni, vagy sem. Nagyon nyilvánvalóvá válik ez, amikor fiatalokkal beszélgetünk a Tahir téren, vagy fiatal tunéziakkal. Ez a kérdés, amelyel, amelyel foglalkoznak, és amely alapján eldöntik további lépéseiket. Ugyanakkor e mögött, és ez új demok, épülő demokráciák jelensége mögött, ott van a modern állam felépítésének feladata, mely állam képes kell legyen arra, ahogy néhány perc ezelőtt mondották, hogy az új gazdasági kihívásokra választ adjon, mely kiépíti az új modern gazdaságot. Hatalmas problémák ezek tehát, modern állam felépítése, modern demokrácia kiépítése, egy világi, szekuláris állammodell kiépítése, és ahogy Füle biztos úr is mondotta, mi, az Európai Unió, meg kell közelítsük ezeket az embereket, ugyanakkor nagy figyelemmel kísérve a fejleményeket, érzékelve, hogy mi történik ezekben az országokban, hiszen egy teljesen új jelenség ahhoz képest, ami korábban történt. Elég régóta beszélek, elnézéseket kérem. Merci, euh, <coughs> Monsieur Vimon. Euh, Köszönöm, Vimon 12 képviselő kért szót, ezért megkérem önöket, hogy csak úgy, mint ma délelőtt, két percre korlátozzák a felszólalásukat. A listánkon az első Gibbs úr az a brit alsóházból. Thank you very much. Um, I will... Köszönöm. Pusztán egy kérdést tennék fel arról, hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a külügyi szolgálatban kifejtett munkánk koordinált módon valósuljon meg, összeegyeztetve az egyes tagállami kormányok munkájával. Köszönöm kiváló kérdését, következő de Kaiser asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Füle és Fimont úr is emlékeztettek arra, hogy mennyire fontos a gazdasági szempont is az arab forradalmak tekintetében. Mit tehetünk mi a gazdasági fejlődés érdekében, különösen mi a legjobb módja annak, hogy a lehető legradikálisabb módon az iszlámistákat e, kellő távolságban tartsuk magunktól. A gazdasági fejlődés tette ugyanis lehetővé azt is, hogy ezek a nagyon radikális mozgalmak létrejöjjenek. Más oldalról nagyon komoly rugalmasság és adaptációs készség jellemzi ezeket az országokat. Például Palesztin esetére gondolok, ott vannak, vannak olyan iszlámista pártok, akiknek az, a listáikon, a választásokon akár még keresztények is szerepeltek. E, Füle úr, ön ellátogatott Marokkóba. Ebben a gazdasági keretben jobb és rosszabb híreket is hozott onnan. Az a tény, hogy a parlament visszautasította a halászati megállapodást. Eléggé brutálisan azt kérdezném most öntől, hogy ezt ők hogyan értékelték, és milyen következményekkel járt ez a Marokkó számára. El tudná -e magyarázni, hogy hogyan lehetne a tárgyásokat megnyitni a Nyugat-Szaharával kapcsolatban, ami a mm, meg állapodás, a halászati megállapodás visszautasítása mögötti ok volt egyébként. És Vimon úrhoz szólna a második kérdésem. Szíriáról ma egyáltalán nem beszéltünk. Új gazdasági szankciókat vezettek be Európa részéről, de hát borzasztó helyzetben van ez az ország, borzasztó állapotok vannak. Egy arab tervet visszautasított Moszkva éppen Damaszkusszal a 36 katonai repülőgép megvásárlásáról kötött megállapodást. Tehát mi az Európai Unió politikai álláspontja Szíriával kapcsolatban, hiszen ez számomra jelen pillanatban nem világos. Speaker. Köszönöm, de Kaiser asszony. Ne lenne asszony Görögországból a következő felszólaló. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindazokat követően, amit ma délelőtt és most hallottunk, látható, hogy rendkívül fontos e- herep, szerep hárul Európára most a forradalmak után. Az európai alap szomszédpolitika és a European Endowment for Democracy eszközeivel kell ezeket a feladatokat ellátnunk. Mindenki számára világos kell legyen, hogy ezek a demokráciák csak akkor lehetnek sikeresek és maradhatnak fenn, hogyha a társadalom átalakulása is megvalósul. Ehhez pedig európai támogatás kell, ám még ennél több is kell, hatalmas beruházásokra lesz szükség a déli szomszédságot alkotó országokban Európa részéről. Fentartható beruházásokra is ez hosszú távú érdekünk is, nem csak a nemzeti parlamentek, hanem az Európai Parlament is szerepet kell kapjon ezen hosszú távú érdekek megvalósításában. És amit Leon úr az imént mondott, meg amit a biztos úr mondott, abból emelném ki, hogy rendkívül fontos, hogy megmutassuk jelenlétünket, együttműködve a társadalommal. Az Európai Parlamentet nagyon nagy felelősség terheli a térségbeli stabilitásért, ezért helyén való az, hogyha ezt tudatosan vállaljuk és foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Az ENSZ keretében is ki kell fejtse az európai diplomácia álláspontját, nem a konfrontáció mentén, hanem erőink egyesítése mentén. Nem az a cél, hogy minden egyes ország maga érjen beruházással, saját érdekét követve, hanem hogy koordináljuk mindezt, és a demokrációt hozzátávon biztosítsuk a térségben. Következő hozzászóló Gómez asszony. Köszönöm szépen. Füle biztos úrtól szeretném kérni, azok után, amit Veronique de Kaiser kérdezett Marokkóról és a Nyugat-Szaharáról. Ma az AFET jóvá hagyott egy jelentést, amelynek témája az, hogy Marokkó kiemelt státuszt kapjon. Ez persze mindkét felet felelősséggel terheli. Azt szeretném kérdezni, hogy említette a Nyugat-Szaharát a regionális együttműködés szempontjából, ami ugye Marokkóra és Algériára vonatkozik, ez persze ugye a szomszédság politikára is kihat. Algéria vonatkozásában szeretném tudni, hogy ugye vannak standard kritériumok, amelyeket elfogadtak, és hasonló lesz-e a helyzet, mint amit Tunéziával kapcsolatban tapasztaltunk. Persze nagyon fontos, hogy Európa egységes hangon szólaljon fel, és ne különböző hangokon, ne a nemzeti érdekek kerüljenek előtérbe, ahogyan ez a korábbiakban történt. Basír elnök líbiai látogatása kapcsán nem tudom, hogy tud-e szólni arról, hogy milyen komoly nemzeti, nemzetközi kötelezettségei vannak Líbiának például az igazságszolgáltatás szempontjából, és ez azért is fontos, mert Saif el islam aki ugye életben van, ő, őt vád alá helyezte a Nemzetközi Büntető Törvényszék. Bahrain vonatkozásában említette, hogy továbbra is instabil ország. Én úgy gondolom, hogy elég ellentmondásos, zavaros volt a Bahrainnal kapcsolatos megközelítés, és Jemen vonatkozásában is. Álszalá kérdés, hogy elhagyja az országot, ami ugye még mindig nem egyértelmű. Gomes. Köszönöm. Gomes asszony, Derken úr Írországból. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadóknak, a ma délelőtti és délutáni előadóknak is. És hogy egy kicsit más szögből nézzük a dolgokat. Sok ember fenyegetésnek érzi az arab tavaszt. Én kihívásnak szeretném ezt látni, egy óriási kihívásnak, amely az Európai Unió előtt áll, különösen ma, akkor, amikor az Európai Unió figyelmét más is eltereli. Ez annak a litmus tesztje, hogy az Európai Unió mit tud értelmes és pozitív módon tenni, anélkül, hogy beleavatkoznánk, de a meggyőző erőnk alkalmazásával, viszont kényszerítő erő nélkül. A lehető legfinomabb diplomáciai technikák alkalmazásával hogyan tudjuk a szomszédsági politika célkitűzései által olyan módon bemutatni az Európai Uniót, amely pozitív és nem fenyegető. Ez lenne a legnagyobb örökségünk ebből a korszakból. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy mindannyiunknak fel kell ismerni azt, hogy egy ember demokráciája lehet, hogy más ember számára türanniszt jelent, függ, függően attól, hogy honnan származunk. Felül kell vizsgálni tehát a helyzetet. Mindig lesznek elégedetlenek, mindig lesznek olyanok, akik maximalizálni szeretnénk, nének, szeretnék a stabilitás hiányát. Erre is oda kell figyelnünk mindig, és meg kell próbálnunk biztosítani azt, hogy amit tehetünk unióként, azt együtt tegyük. Ezt már valaki említette előttem is. Rendkívül fontos az, hogy az EU egységesen lépjen fel. Elfogadóan, és folyamatosan, egységesen. Így tudunk pozitív képet kialakítani magunkról. Köszönöm, Delken úr, Lamzas fúr Köszönöm szépen, elnök úr. A legutóbbi hozzászólóval, az ír kollégával egyetértek, és két kérdésem volna. Az egyik kérdésem címzetje Vimond úr, a másik kérdése pedig Füle úr. Vimond úr, Ön washingtoni nagykövet volt, még mielőtt az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára lett volna, tehát a francia köztársaság nagykövete volt. A mostani észak-afrikai látogatásai során úgy érzi, hogy más módon néznek az európai fővárosokra, tehát nem az Európai Unióra, hanem Európára, hiszen Sárközi elnök volt az, aki a fő mozgató rugója volt a líbiai rendszerváltásnak a brit eh, miniszterelnökkel együtt, tehát ők ketten voltak azok, akik eh, főleg eh, előre, előrébb vitték az eseményeket, míg az amerikai fél tudatosan tartózkodott. Tehát úgy gondolja, hogy Európa számára egy új vezető szerep kezd körvonalazódni a földközi tenger térségében, ahogyan az a balkáni térségben elmondható? A Füle biztos úrhoz címzett kérdésemet inkább angolul tenném fel, mert önt szerezném, szeretném idézni. Ugye említette az előadása végén, említett valamit, ami nagyon tanulságos volt. Diplomáciai finomsággal azt mondta, hogy a Mediterrán Unió hamarosan elkezdheti működését úgy, hogy különböző projekteket azonosít. Mit tehetünk, hiszen teljesen hatástalan pénzbe kerül, önök is együtt dolgoznak a külügyi szolgálattal. Igazából nem értem, hogy a Mediterrán Uniónak mi a feladata, mert még mindig azonosítania kell a különböző projekteket, hogy egyáltalán elkezdhesse a működését. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr. Neofitó úr, Ciprusról. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, Füle úr említette, hogy mostantól kezdve az Európai Unió nem fog nem demokratikus rezsimeket támogatni. Olyan rezsimeket, ahol nem tartják teljes mértékben tiszteletben az emberi jogokat. Természetesen önkritikát is kell gyakorolnunk, hiszen évtizedek óta együtt működünk olyan rendszerekkel, amelyek nem nevezhetők demokratikusnak. Ez az álláspont, annak érdekében, hogy hiteles legyen, egy új politikával kell, hogy párosuljon. Említette ugye Egyiptomot, Tunéziát, közben kikapcsolódott az előadó mikrofonja. Beszélnünk kell Szíriáról is, hiszen Szíriában vérfürdő van és aztán ugye Kubáról is említést kellene tennünk, ezek mind önkényuralmi rendszerek. És végezetül utalt a 89-es eseményekre, a korábbi keleti blokk forradalmaira. A jelenlegi forradalmak nagyon eltérőek. Nem garantálható a demokrácia pusztán azáltal, hogy demokratikus választásokat tartanak az igazságos, méltányos választások önmagukban nem garantálják a demokráciát ezen országokban, hiszen fennáll a veszélye annak, hogy ezen választások útján az iszlamisták jussanak hatalomra. Ahogyan ezt például Iránban is tapasztalhattuk a sáh megdöntésével korábban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rósek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A nemzeti parlamentekből származó barátaink az együttműködés szükségességét hangsúlyozták az Európai Uniós intézmények szintjén, és a nemzeti kormányok szintjén is együttműködésre van szükség. De szeretném ezt az együttműködést kiterjeszteni, hiszen az arab forradalmak for- feladata olyan óriási, hogy egyetlen ország, egyetlen intézmény sem lehet sikeres egyedül kérdésem, konkrét kérdésem egy országra vonatkozik, amelynek befolyása a régióban egyre növekszik napról napra. Törökországról van szó. Próbáljuk meg az EU-ba integrálni Törökországot, éppen a bővítési folyamaton keresztül megy át ez az ország. Hogyan tudjuk ezt a konkrét kérdéset kérdéskört beépíteni a Törökországgal folytatott együttműködésünkbe. A legtöbb muszlim és arab állam számára Törökország modell. Törökország az emberi jogokat, az állampolgári jogokat, a több demokráciát, a hatékony állami adminisztrációt és a gazdasági fejlődést egyesíti. Ezek azok a célok, amelyeket az arab forradalmak is el akarnak érni. Legyenek több demokrácia, több emberi jog, hatékonyabb kormányzás, de ugyanakkor javuljon a gazdasági helyzet is, illetve az életszínvonal. Timon úr említette Tunéziát, mind a ketten említették Tunéziát. De ha megnézzük például Egyiptom devizatartalékait, 50 milliárd volt a forradalom előtt, most 10, nyárra gyakorlatilag csődbe megy Egyiptom. Kérdésem az, hogy mit fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket az országokat segítjük, segítsük a hatékonyabb gazdasági adminisztráció kialakításában. Hogyan tudjuk a kölcsönös kereskedelmet, a beruházási kedvet növelni? Köszönöm. Köszönöm, Rócsek úr. Kofot úr kap szót Dániából. Köszönöm szépen a kiváló előadásokat. Teljes mértékben egyetértek abban, hogy a civil társadalmat be kell vonni, és a szomszédsági politika keretében ez megvalósítható. A tagállamok számára, az egész EU számára fontos, ez minden erőfeszítésre, szükséges erőfeszítésre szükség van, hosszú távú erőfeszítésekre pedig annak érdekében, hogy támogassuk a politikai kultúra kialakítását ezekben az országokban. A politikai erőknek támogatást kell adni, hogy az új politikai helyzetben megállják a helyüket. Ugyanakkor a gazdasági fejlődés támogatására is szükségünk van, és az EU-nak ezt nagyon komolyan kell vennie. Hogyha nem sikerül a reformokat tovább vitetni, például Egyiptomban, hogyha a katonaság továbbra is magánál tartja a hatalmat, és nem sikerül a turizmus problémáját megoldani, akkor rendkívül komoly következményekkel fog ez járni. És az összes demokratikus ideálunk a kukában köt ki. Ezért úgy vélem, hogy nagyon korrekt hozzáállásra van szükségünk, erőfeszítésekre, és arra, hogy biztosítsuk azt, hogy gazdasági reformokra is sor kerüljön hiszen a létező, meglévő rendszerek az arab országokban, például a Egyiptomban reformokat kell, hogy végrehajtsanak, különösen a gazdasági területen, annak érdekében, hogy újra fellendülésnek induljanak ezek az országok. A piacok megnyitására is szükség van, és óriási változtatásokra a népesség érte, érdekében. Egyiptom nehéz helyzetben van, de nincs egyedül. És úgy gondolom, hogy elérhető céljaink vannak, de nagyon nehezek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, főtitkár úr. Valóban nagyon impozáns volt ez a lista, amelyet felvázolt a teljesítendő feladatokkal, de hogy, és, de hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ez a kérdés. Az Európai Unió sajnos nincs legjobb formájában. Elég, ha megnéznünk azt, hogy a mi házunk táján mennyi elintézni való van, akkor azt hiszem, hogy nem vagyunk feltétlenül példaképei azon országoknak, amelyek most átalakuló félben vannak a térségben. A választások esetében, ha megnézzük a jelölteket, akkor nem biztos, hogy kitűnő a kínálat. Azt sem tudhatjuk, hogy komoly komolyak-e a szándékok. Ha megnézzük Tunéziát vagy Egyiptomot, hogy ott mire van legfőképpen szükség az embereknek kenyérre. Ezzel az egy szóval foglalható ez össze, munkára is szükségük van, és középtávon persze azt is látniuk kell, hogy milyen irányba tart hazájuk. Másodszorban pedig ugye szabadságra is szükségük van túl korai lenne, hogyha ítélkeznénk az egyiptomi választások felett, ha azt állítanánk, hogy ebbe vagy abba az irányba haladnak. De hogyha megnézzük ezen folyamat kezdeményezőit Egyiptomban, ők minden bizonyja nem értenének egyet azzal, hogyha minden a vad középkorba térne vissza. Milyen programjai vannak az Európai Uniónak, hogy céltudatosan a az ifjúsággal együttműködjünk, hogy őket tényleg bevonjuk az állam felépítésébe, a nemzetépítésbe, hogy ők is intenzív szerepet kapjanak. Ezt én is nagyon fontosnak tartom. Nem szabad, hogy ezt a régi gyarmatosító módszerekkel végezzük, hanem egyenlő félként, partnerként kell rájuk tekintenünk. De még egyszer köszönöm az előadást. Köszönöm. Flotra asszony. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy persze foglalkoznunk kell a gazdasági és szociális fejlődés kérdésével, de csapda, csapdához vezethet minket ez, és persze paradox a helyzet, hogyha Tunézia helyzetét vizsgáljuk, nagyon hosszú időn keresztül az emberi jogi kérdésekkel foglalkoztunk, folyamatosan azt mondtuk, hogy Tunézia egy gazdasági csoda, és elég ez nekünk. Most azt szeretném, hogy ne legyen egy újabb ilyen ürügyünk arra, hogy második helyre szoruljanak az jogállamiság és az emberi jogok kérdéskörei. És háttérbe szoruljanak a gazdasági, szociális problémák és a munkanélküliség mögött. Éppen azért került sor ezekre a forradalmakra, mert hiányolták ezeket az elveket. És úgy gondolom, hogy meg kell próbálni nem elfeledkezni erről a történetről. Hiszen eléggé hihetetlen lenne, hogyha a gazdasági csoda, amit Tunéziában tapasztaltunk, ismét ürügyet szolgáltatna arra, hogy háttérbe szorítsuk a többi ügyet. Szerintem elmélyülten kell tárgyalnunk az Európai Bizottsági Szolgálatokkal, a delegációkkal, akik Tuliszban dolgoznak, hogy lehetne-e végrehajtani, és hát nem vagyok benne biztos, hogy nem lehetne esetleg szervezni, és kialakítani egy olyan módot, amivel ezt a kihívást el tudjuk kerülni. Hadd még egy példát. Ma Tunéziában az alkotmányozó gyűlés meghallgatásokat szervez, a struktúrát, párbeszédet folytat a civil társadalommal. Új jogszabályokat akarnak kialakítani, remélhetőleg az igazságszolgáltatás, a rendőrség és a sajtó megreformálására is sor fog kerülni. Hasznos lenne, hogyha az Európai Unió tudná a globális stratégiát támogatni, a jogalkotási folyamat tartalmát tudnánk egy kicsit befolyásolni, a, támogatnánk a civil társadalmat és az alkotmányozó munkát. Így a mi EU-s cselekvésünknek lesz egy értelme, lesz egy határozott iránya. És hogyha ezt szépen fokozatosan lépésről lépésre csináljuk, akkor például Tunéziában azt látjuk, hogy jobbra-balra mindenhol projekteket finanszírozunk, de ezek nem egy irányba hatnak ezek az ügynökségek egy kicsit mind a saját eljárásaikkal, eszközeikkel és projektjeikkel vannak elfoglalva. Úgy gondolom, hogy ezeknek a csapatoknak, csoportoknak a nagyon bonyolult munkáikban segíteni kell abban, hogy három-négy stratégiai iránymutatást fogadjanak el, amelyek irányába hat majd az összes projekt. Hogy legyen értelme az egésznek, legyen egy iránya és nem lehet, hogy követelőzőbbek legyünk egy demokratikus úton lévő állammal, mint egy ö, diktatúrával, de akkor sem szabad elfeledkezni az emberi jogok kérdéséről. Tehát ragaszkodnék ahhoz, hogy itt valami újat kell kitalálni, és mindjárt avval hagyom. De hát nem óriási dolgokról beszélek, hanem csak kicsit egyszerű és száraz dolgokról. Az kell, hogy helyeben legyenek olyan csapataink, olyan csoportjaink, akik több, persze több pénzt is kapnak, hiszen Tunéziában azt láthatjuk, hogy már nincs miből cselekedniük. Tehát legyenek a különböző eszközök és projektek között összehangolt célok. A külügyi szolgálat és a bizottság szolgálatai próbálják meg koordinálni ezek közé a stratégiai irányvonalak köré a munkájukat. Köszönöm, Flótrasszony, mondja az elnök. Kérem önöket, mindannyiukat, hogy a felszállási időt tartják csak tiszteletben, hiszen 17 óra 30-kor be kell fejeznünk ezt a munkát, és szeretném, hogyha addig mindenki szót kapna. Most Németország Belgium Buzek úr, Romero asszony, Meyer úr, Kolcset és Belzsien asszony következnek. Tehát most a belga parlament képviselőinek adom meg első sorban a szót. Ah, voilà. Merci beaucoup, merci pour... Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást is, és köszönöm a bevezető előadásokat. Három rövid megjegyzésem lenne. Először is úgy gondolom, hogy a nagy aggodalom ma Európában az, hogy ez a szabadsággal foglalkozó tavasz nem fog szabadságot hozni minden országban. Vannak olyan országok, ahol jó hírek vannak, például tegnap Tunisban azt a hírt hallottuk, hogy szalafista csoportok ragadtak magukhoz néhány falut, de ugyanakkor a nagy és rendkívül fontos gazdasági együttműködés mellett határozott politikai párbeszédre is szükség van. Nem fogják úgy a demokrácia alapjait kialakítani, hogy közben nem figyelünk oda a szabadságjogok megsértésére és az európai értékek, ezeknek az átvitele nagyon fontos a párbeszédben, a politikai menetrendet, tehát ne tévesszük szem elől. Második, milyen projektek, akár civil társadalmi, vagy politikai, vagy gazdasági projektek is vannak, nagyon fontos, hogy együtt csináljuk ezeket. Gazdasági szintéren közösek a kihívásaink, az energia, a környezetvédelem, a mezőgazdaság területein. Ezért elengedhetetlen, hogy például nagy energiaprojekcióink ga, energiaprojektjeink legyenek együtt a földközi tenger teljes térségében. A civil társadalom esetében is a különböző sport, kulturális társaságok kapcsolatba lépjenek és kapcsolatot tartsanak fent a demokráciát építő országokban létező társaikkal. Hiszen ha egy országban valami jól bevált, akkor átadhatják ezeket a tapasztalatokat az arab országoknak is. És végül a nők kérdésére szeretnék kitérni, hiszen számos országban veszélyben vannak. Nagyon sokan szintén felmásztak a barikádokra, de most a vallási fanatikusok a konyhába szorítják őket vissza. És szerintem ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell végül. A választási megfigyelők gyakran nyomon követem az ő munkájukat, és nagyon komoly szakmai munkát végeznek az Európai bizottság megfigyelői, de nem mindig tudnak megfelelő politikai szám ö, oktatást tartani. Kongóban például. Hogyha választási megfigyelő missziót küldünk, akkor annak politikai eredmény is kell, hogy legyen. Ismét emlékeztetném, mondja az elnök önöket arra, hogy a felszólási ideiket tartsák tiszteletben, hiszen nem tudjuk majd meghallgatni a válaszokat. Most Brenik asszony kap szót. Thank you lot. Um, you know... Köszönöm szépen. Elég zavarónak tartom, hogy pusztán a fenyegetésekről beszélünk. Egyértelmű, hogy keményebben kell dolgoznunk, jobban, többet, és hatékonyabbnak kell lennünk. Mellesleg az utolsó megjegyzés kapcsán univerzális értékekről kell beszélnünk. Az ENSZ éppen ezért jött létre. És hogyha az európai értékeket nem tartják tiszteletben, akkor csapjuk rájuk az ajtót. Így ez a megoldás. Az univerzális jogok tiszteletben tartására van szükség, és a lehető leghitelesebb munkára. És most Engedje meg egy rövid megjegyzést. Ugye említette az új eszközöket, ezek jók, de nem láttam még azt, hogy felülvizsgáljuk azt, hogy mi történik a korábbi összegekkel. Nincsenek indikátorok a programokra vonatkozóan, a cselekvési tervek ugye adottak, de minden nagyon lassú, és igazából nem láttunk még változást. Algéria, Jordánia esetében nagyon kritikusan kell fogalmaznunk. Egyiptom kapcsán pedig kritikusan kell fogalmaznunk, mert hogyha a szarafistákat bírálni akarjuk, most kell ezt megtennünk, mert ha ezt a lehetőséget elszalasztjuk, akkor később már nem mondhatunk semmit. Nagyon zavarónak találtam azt a sajtó közleményt, amit az egyiptomi delegáció kiadott, hogy ez a forradalmak ideje, ne aggódjunk az a kapcsolatban, amit a hadsereg tesz, ez annyira nem agasztó. Hát ezt komolyan gondolják, mert ez engem sokkolt, hogy az Európai Unió egy ilyen üzenetet fogalmazott meg. Szerintem sokkal kritikusabban kell fogalmaznunk. És meglepett, hogy Viman úr egy európai eszközről beszélt a harmonizáció és a demokráció érdekében. Köszönöm, Brenner asszony, Buzek elnök úr kapszolt. Mr. Chairman, welcome to the European Köszönöm szépen, elnök úr, köszöntöm a parlamentben ismételten a vendégeinket. Tudom, hogy stabilitást akarunk teremteni, a demokrácia alapján növekvő jólétet és szolidaritást akarunk. Két kérdésem volna. A szolidaritás. Ugye a susai menekült tábor az Európai Unió ezt jóvá fogja hagyni, és ez egy jó lehetőség számomra, hiszen itt vannak a nemzeti parlamenti képviselők, hiszen ez az, a tagállamok felelőssége is. Készek vagyunk arra, hogy segítsünk Tunéziának? 360 ezer menekült van az országban, akik nem tudnak visszafordulni. Egy nagyon jó jelzés lenne a szolidaritás szempontjából egész Észak-Afrika irányába, nem csak Tunéziának. A tunéziai miniszterelnökkel beszéltem erről a problémáról két és fél hónappal ezelőtt, és jártam is az országban. És röviden még a demokráciára utalnék. A demokrácia felépítése nehéz feladat, Kelet-Közép-Európában is az, és még mindig egy komoly kihívást jelent a szomszédainknak. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek az Európai Bizottsággal együtt egy olyan programot kellene, hogy kidolgozzanak, amelynek keretében parlamenti képviselők és alkalmazottak kormányzati tisztviselők ellátogathatnak a térségbe, és az Európai Bizottság részéről egy cselekvési tervet kell ehhez kidolgoznunk. Köszönöm, Buzek úr, Romero asszony. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem volna. Először is szeretném tudni, Füle úrtól, vagy Vimond úrtól, hogy mit tehet a bizottság annak érdekében, hogy a szíriai demokratikus ellenzék ellenzéket segítse. Egyáltalán hogyan, tudunk, hogyan tudjuk megfékezni ezt a fegyverkezést, amely a háború felé halad? És a demokratikus ellenzék kialakulását hogyan tudjuk támogatni? Másodszorban azok alapján, amit Flotra asszony mondott, hogyan tudjuk a Tunéziával való együttműködést fokozni és nyomoz, nyomon követni az ott zajló eseményeket. Meg kell erősítenünk a, a csapatokat, hiszen ennek a modellnek a győzelme az, ami egy elrettentő erő lehet az iszlámizmus számára, hiszen ez egy vallási diktatúrává nőheti ki magát. Tehát meg kell erősítenünk az ott dolgozó csapatokat, és azt szeretném tudni, hogy hogyan tudjuk ezt véghez vinni, amellett, hogy a kellő pénzügyi támogatást megadjuk. Harmadsorban az Európai Bizottság gondolkodott egy olyan stratégián, amely által megsegíthetjük a déli országokat. Azon országokat, amelyek most nehéz helyzettel szembesülnek, hiszen liberalizálni kell a kereskedelmet, a gazdaságot ezen országokban, hogy tovább léphessenek. Például ugye Görögország, Olaszország, Spanyolország, Dél-Spanyolország a mezőgazdaság szempontjából, az élelmiszeripar szempontjából egy nagyon komoly hatással kell majd szembesüljenek. Tehát ezen déli országok számára gondolkodott a bizottság egy stratégián. Benabatú asszony. Köszönöm, elnök úr. Füle biztos az intézném a kérdésemet. Az Erasmus program és az Erasmus Mundus program költségvetését megnövelték, de a vízumok kérdésével kéne foglalkozni, és a vízumok kérdése előtt nem lehet ezt a programot megfelelően megvalósítani, hiszen ez a hitelességünket veszi el. Algériával kapcsolatban lenne egy kérdésem, ez egy rendkívül fontos, a régió szempontjából is jelentős ország. Én is a Magreb delegációval október-novemberben Algírba látogattam. Büszkék lehetünk arra, hogy meghívtak minket az algériai hatóságok. Miért? Azért, mert a Tunéziából lezajlott események után Butefika elnök nyomán több az alkotmány megváltoztatása célzó jogszabályt fogadtak el. A Nemzetgyűlés sel a probléma az, hogy ugyanaz, ugyanazok ülnek benne, mint előtte. Azok fogják megváltoztatni a törvényeket, akik eddig is ott ültek. A társaságokkal kapcsolatban, a politikai pártokkal kapcsolatban és a média társaságokkal kapcsolatban három új jogszabályt fogadtak el. Ezek rendkívül fontosak a civil társadalom szempontjából. És amikor én Algírba utaztam, akkor találkoztam a hivatalos delegáció találkozói mellett nagyon sok civil társadalmi képviselővel is, és egyáltalán nem nincsenek meggyőződve arról, hogy valódi változtatásra való készség lenne a vezetőkben. A kormányzó testületekben ugyanazok a képviselők ülnek, mint a változások előtt. Hogyan lehetünk büszkék? Az aggaszt engem, hogy amikor februárban öm, Algírba látogat, akkor ne felejtse el, hogy találkozzon a civil társadalom képviselőivel is, és hallgassa meg őket. Demokratikus változa- választásokra van szükség, nem maradhatunk ugyanabban a kontextusban, mint eddig. 2012 nagyon fontos év lesz Algéria számára. Ez a függetlenségük 50. évfordulója, és az első elnök az átmeneti kormányban olyan személyiség volt, aki már akkor vitát indított és úgy gondolom, közben, közbeszól az elnök, hogy nekünk rendkívül koherensen kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Bocsánat, Köszönöm szépen, elnök úr. A parlament eh, nagy többsége, ahogyan maga a nyugat is, eh, olyan politikát eh, folytatott, amely a különböző országoknak kedvezett, és jó kapcsolatokat ápolt az önkényuralmi rendszerekkel. Az Európai Parlament és a tagállamok nagy része éppen ezért távol maradt a forradalmaktól. A forradalmak során egyetemes jogokat követeltek ugyanazon nyelven, és a vallási aspektusok nem merültek fel. Az igaz, hogy az utcákon nem volt jelen a vallás, de ma arra következtetésre juthatunk, hogy jelen pillanatban az iszlámizmus felütötte fejét az összes forradalom végén, és a szalafizmus is a, a mozgósítások ugyanakkor továbbra is léteznek az utcákon, noha az iszlámizmus kezd nyerni, és engem az aggaszt, hogy az Európai Unió szemet huny olyan esetek fölött, mint Szaudarábia vagy Bahrein. Úgy tűnik, mint ezek nem léteznek. Ott a kapcsolatban nincsenek követeléseink, és úgy tűnik, hogy minden szempontból kitűnő a, a kapcsolat ezen országokkal, katonai, gazdasági szempontból is. És felhozunk példaként Marokkót ahol ugye általános választásokat tartottak, 25%-os volt a részvétel, még egyszer mondanám, hogy 25%-os volt a részvétel, és a Nyugat-Szahara egy részét Marokkó illegálisan elfoglalta. És kérdés tehát, hogy megtanultuk ezt, levontuk-e a következtetéseket? Köszönöm, Krocsetta úr. Eh, prima questione, il Qatar. Il Qatar svolge un'azione incredibile. Szerintem először is Katarral kapcsolatban hatalmas fejlődés látható, illetve katonai tevékenység fokozódása Líbiában, Szíriában is elmondható volt ez, itt is. Folyamatosan megsérték az emberi jogokat, tehát gyökses miközben támogatjuk az arab forradalmakat, nem szabad szem előtt évesztenünk ezt sem. Az írtam vállalatosok kapcsolatban gyakran beszélünk a ö, iszlamisták ternyéréséről. Katárban pedig elmondható viszont, hogy Islám mondjuk támogatja ezt az országot, ám egyáltalán beszéltünk emberi jogokról. Az, ember, az Európai Uniónak pedig önkritikát kell gyakorolnia, hiszen a tunéziai forradalom idején az európai modellt igyekeztek sokan követni. Európa ugye reagált is, ám az emberi jogok csak egy része érvényesül. Például a gazdasági jogok nem érvényesülnek olyan intézkedések van szükség, amelyek révén ezeket az országokat közelebb tudjuk hozni Európához. Tunézia azért is jó cél van ebben a tekintetben, mert, mert az iszlamisták valamennyire viszonylag ö, mérsékeltek ebben az országban. Si, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Francia vagyok, és azt szeretném mondani, hogy képzeljék el, hogyha a francia forradalmat egy évvel később 1790-ben ítélnék meg. Vagy a berlini fal leomlását. Szerintem szerénynek kell lennünk azért, mert nagyon sok mindent meg kell majd bocsájtanunk ezekben az országokban. Meg kell próbálnunk vizsgálni a helyzetet, vizsgálni a változásokat, úgy, hogy időt adunk nekünk. Ott vannak azok a nők, akik a, szegé, a szabadságokért küzdöttek. És nem hiszem, hogy oktatnunk kellene őket, nem hiszem, hogy amalgámokra van szükség, hiszen nem is hasonlít ezen országoknak gyakran a történelme, de mindegyiknek saját történelme van. És nem szabad félelmet keltenünk az iszlámisták, a, mint hogyha mindenhol egyformán rosszak lennek, mint hogyha a katolikusok egyformán rosszak lennének. Nem, mintha nem bízhatnánk meg azokban az univerzális értékekben, amelyek a mi lelkünkben is vannak. A hitek szabadsága, a vallás szabadság, hogy a szabadsága, hogy hiszünk-e vagy nem, ez független attól, hogy milyen vallásúak vagyunk. Ugyanakkor szerintem ébereknek kell lennünk, de a legjobb eszköz ezen országok számára ahhoz, hogy a demokráciájukat fölépítsék, az az, hogyha nem vagyunk követelőzőek velük a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatban. Nem azt jelenti ez, hogy ne figyeljük azt, hogy mi történik, de ne kérjünk túl sokat. És a gazdasági segítségnyújtással kapcsolatban konkrét kérdésem van csodálatos nőkre hívták fel a figyelmet a tavalyi évben. Ha jól tudom, az első segélyek csak decemberben érkeztek meg Tunéziába. Nagyon pontos és részletes leírásra van szükségünk azokról a végrehajtott segítségek nyújt, segélyekről, amelyeket az Európai Unió ezekbe az országokba eljuttatott. Köszönöm, Berzsi asszony, és most pedig azonnal Vimon úrnak adom meg a szót. Talán a biztos úrnak kell egy kis idő, hogyha lehetséges, akkor először inkább Dimon úrnak adnám meg a szót, és akkor utána a biztos úr még a rendelkezésünkre tud állni. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy borzasztó nehéz lenne az összes kérdést lefedni. Remélem majd segít a biztos úr is, de megpróbálok gyors lenni. Különösen a nekem célzott kérdésekre szeretnék először reagálni hogyan próbáljuk meg összehangolni a fellépéseinket a különböző tagállamokban? Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és különösen azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos aspektus, hiszen többször és többen feltették a kérdést, hogy megvannak-e a kellő eszközénk, nem kellene -e megerősíteni az ott lévő csoportjainkat. Nagyon sok tagállam maga is különböző projekteket vagy cselekvéseket folytat ezekben az országokban. És valóban rendkívül fontos, hogy ezek összehangoltak legyenek. Ez, egy, ez nagyon fontos, és éppen dolgozunk is ezen. Felvettük a kapcsolatot az összes a helyszínen résztvevő tagállammal, a delegációink együtt működnek velük, és a külügyi szolgálat keretein belül is az Európai Bizottság különböző kompetens szolgálataival felveszük a kapcsolatot, hogy össze tudjuk hangolni a munkájunkat. Flótrasszony tett fel egy kérdést az imént. Rendkívül fontos, hogy legyen egy keret, egy olyan keret, amely egy oldalról egy stratégiai keret, ami meghatározza azt, hogy mit szeretnénk bizonyos éveken, bizonyos időszakon belül elérni, és utána kell, hogy legyen egy cselekvési tervünk, ami ezt az általános keretet nagyon konkrét fellépésekre fordítja át a tagállamoknak az ő részükről is, és talán ebben nem kell beleszólnunk, vagy nem kell ellenkeznünk, hogyha ők szeretnének egy kicsit aktívabbak lenni. A Task Force mögött rejlő gondolat, ami, hogy Füle úr is mondta, éppen az, hogy az összes szereplőt összefogjuk. Az Európai Bizottság szolgálatait, a tagállamokat, a magánbefektetőket, a köz- és magánbankokat, a nemzetközi szervezeteket, Pont az a lényeg, hogy mindenki együtt legyen, együtt döntsön arról, hogy mit szeretnénk tenni, és együtt lépjünk fel a helyzet javítása érdekében. Rendkívül fontos ezen a kérdésen folyamatosan dolgozni, és jelen lenni. Kezer asszony kérdést tett fel Szíriával kapcsolatban. Hát, amit látnunk kell itt a valóságban az az, hogy a meghozott döntések amelyeket az Arab Liga hozott vasárnap este rendkívül fontosak, ahogy ön is tudja, miniszteri tanács ült össze, és az egyetlen dolog, amiről vitáztak az, hogy meghosszabbítsák-e a megfigyelő missziót, vagy ne. Úgy döntöttek, hogy igen, meg fogják hosszabbítani, bár voltak ellentmondó hangok, hiszen Szaudarábia rendkívül fontos stratégiai helyet foglal el az arab félszigeten. Alarábi főtitkár úr azt mondta, hogy hát ez problematikus lesz, mert ő le kell, hogy mondjon, lejár a mandátum és új embert kell helyére választani. De mindenkit meglepett ez a bátor döntés az Arab Liga részéről, hiszen a politikai porondon túl a szíriai kormányjal felvetették a kapcsolatot, és további elvárásokat fogalmaztak meg a jemeni opcióról is beszéltek. Nem akarom persze összehasonlítani a helyzetet, de mégis nagyon világosan kimondták azt, hogy azt a durnak a következő tárgyalásokban egy olyan kormányszeri, nemzeti kormányszeri felé kell elmozdulnia, amit az elkövetkezendő hónapokban kell létrehozni. Az Arab Liga külön, kik, speciális kiküldöttet is fog e tárgyalásokra küldeni, és a legfontosabb talán az, hogy mindezt az ENSZ biztonsági tanácsának is továbbítsák, hogy nyomást gyakoroljon. És így a nemzetközi közösség támogatását is megkapják az ENSZ-en keresztül. Az első szíriai reakciók abszolút nem voltak, de az Arab Liga nem állt itt meg. Oroszország szintén érdekesen reagált. Három hete a biztonsági tanácsban megpróbálnak megállapodást jutni egy határozatról, tehát nagyon szorosan figyelemmel kell követnünk a következő napokban is, hogy hogyan alakul a helyzet. Eston főképviselő asszony felvette a kapcsolatot az elmúlt napokban az Arab Liga főtitkárával, illetve az ENSZ főtitkárral együttműködnek jelen pillanatban is, pontosan azon, hogy hogyan tudják támogatni ezeket a politikai erőfeszítéseket, ezt a mediációt, hiszen itt közvetítésről van szó. A tagállamok tegnap a külügyi tanácsban mind azt mondták, hogy támogatni kell az Arab Liga erőfeszítéseit. Tehát van egy bizonyos egység itt, az előrelépés irányába mutat ez. Azonban nem szabad, hogy illúzióink legyenek, a helyzet nagyon nehéz. Láttuk azt, hogy a szír hatóságok nem akarnak mozdulni. De nagyon érdekes elem az, hogy még egy-két héttel ezelőtt is azt tapasztaltuk, hogy nincs remény. És közben mégis azt látjuk, hogy különböző helyekről, az Arab Liga részéről, a Biztonsági Tanács részéről, az orosz hatóságok nyilatkozataiból, ó, Brazília, Kína részéről bizonyos ö, ö, fenntartásokat tapasztalunk a jelenlegi rezsimmel szemben. És ez fontos. Nyilván kapcsolatban vagyunk a szír ellenzékkel is, a különböző elemeivel ennek az ellenzéknek, és megpróbáljuk bátorítani őket, hogy együtt dolgozzanak, ugyanabba az irányba próbáljanak elmozdulni, és támogatjuk a, az Arab Liga mediáló lépéseit is. Szíriával kapcsolatban az a nagy kockázat, hogy romlani tud a helyzet, és hogyha romlik a helyzet, akkor az bizony nagyon fog már hasonlítani egy polgárháborúhoz. Hogyha ez a helyzet kialakul, az nyilván nagyon káros lesz mindenki számára, különösen a civil lakosság számára. Komez asszony, Bashir elnök úr libiai látogatásáról kérdezett. Igen, az átmeneti libiai hatóságokkal kapcsolatban mi is azt gondoljuk, hogy ez nem volt nagyon jó, sőt, a nemzetközi közösség kívánságainak ellenébe ment. Nekünk is hivatalos lépést kell majd tennünk, de ez az kell, hogy az összes tagállam egyetértsen, és ehhez még egy kis munkára van szükség. Mindazonáltal a hivatalos lépésig már is felvettük a kapcsolatot a tárgyaló felekkel, hiszen nem szabad, hogy vesztegessük az időnket. Bahrein és Rem, Jemen kérdése. És itt most hadd utaljak vissza Szíriára. Óriási diplomáciai tárgyalásokra, kínos, nehéz tárgyalásokra van szükség, de sikerült az öböl államokat, az USA-t, az európai országokat, illetve az ENSZ főtitkárának a külön képviselőjét összehozni, és Szelé elnök úrral elleni véleményünket meg tudtuk fogalmazni. Tudom, hogy ez még nem elég, ez nem tökéletes. És nagyon sokan a jemeni lakosságból a büntethetetlenség ügyét nem tudják támogatni. De hogyha végül is sikerül távozásra bírni egy elnököt, akit szeretnének, hogyha elhagyná a hatalmat, akkor meg kell valahogy találni ennek a módját, és talán ehhez engedményeket is kell tenni. Bahreinnel kapcsolatban itt is nagyon bonyolult a helyzet. A hatóságok, az belső tárgyalásokat kezdtek, és ezek is nagyon nehezen haladnak a megnyitással kapcsolatban. A helyzet elismerem, hogy jelen pillanatban borzasztóan instabil és komplex. Folyt, folyamatosan fellépésekre van szükség, meg kell tartanunk a szomszédos országokkal és velük is a kapcsolatot, Szaúd, Arábiára gondolok, a szomszédos országok között és más öbölmenti országokra, hogy együtt tudjunk előre mozdulni. Volt egy kérdés Egyiptom és Törökország kapcsolatáról is. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy Egyiptom tekintetében a csőd veszélye valóban fennáll. De ez nem titok, amikor makrogazdasági segítségnyújtásról beszélünk, akkor az IMF-nek is be kell lépnie, és néhány hónappal ezelőtt javaslatot tett a katonai tanácsnak. Erre a bizottság nemet mondott. Most azonban ismét tárgyalni szeretnének. És azt hiszem, hogy talán így módon végül is sikerrel fogunk járni. A három és fél milliárd dolláros egyiptomi kérés, kéréssel kapcsolatban nem tudom, hogy mi az Európai Unió egyedül tudunk-e lépni. A biztos úr majd biztos erről sokkal többet tud mondani, mint én, de a mi szerepünk itt nem az, hogy ezt megoldjuk, hanem az, hogy makrofinanciális segítséget nyújtsunk a különböző ágazati reformokhoz, és ahhoz, hogy sikerüljön a privát beruházások számára előkészíteni a terepet és Törökország, hiszen ezzel kapcsolatban is volt egy kérdés. Törökország befolyása abszolút alapvető ebben a régióban, és egy kicsit ambivalens és összetett is. Tudnunk kell, hogy ezen országnak a vezetői közül nagyon sokan nyilvánosan kimondták azt, hogy akár akik kimondták, hogy nagyon fontos kapcsolatot ápolnak Törökországgal, a valóságban ennél komplexebb a helyzet, és ezt nem vállalják nyilvánosan. Eston asszony a külügyminiszter Davetuklu urat meghívta tegnap a külügyi tanácsba, hogy együtt vitatkozzon, beszéljen velünk a régiót érintő kérdésekről. A török miniszter támogatta a külügyminisztereket, az Európai Uniós külügyminisztereket, a hó, jövő hónapban is el fog látogatni hozzánk, és még mindig nagyon sok megbeszélni valunk van vele. Talán még egy dolog azok a kérdésekkel kapcsolatban, amit feltettek. A választási megfigyelő misszió Kongóban, igen, igaz, hogy ennek voltak eredményei. Nem volt feltétlenül teljesen őszinte és átlátható, a helyi rezsim nem követte nyomon a megfigyeléseinket. Nagyon jól sikerült összehangolni a nemzetközi megfigyelők munkáját, és a hatóságoknak a Kongói Demokratikus Köztársaságban el tudtuk mondani azt, hogy a, mit kéne és hogyan tenni a következő fordulóban. Javítani kell a helyzetet, és tudom, hogy nem kielégítő ez így, ahogy most van, de úgy gondolom, hogy fokozatos lépésekben tudunk előre haladni, ahogy ezt már a korábbiakban is mondtuk. Időre van szükség, nem lehet ebben az országban egy modell demokráciát hirtelen felépíteni, egy olyan demokráciát sem, ami nálunk létezik, néhány évnyi tanulási folyamat nélkül. De nem szabad, hogy elveszítsük a hitünket az első nehézségek láttán. Lambsdorff úr azt hiszem, önnek két kérdése is volt. Először is a Mediterrán Unióról, és hát nagy mértékben orsztom az ön véleményét. Mindazonáltal szeretném elmondani, hogy több dolgot is megmenthetünk ebből. Az egyik az a regionális dimenzió. Aztán a nagy projektek gondolata, amelyek túlmutatnak egy-egy országon, és a ágazatokon átnyúlóan az egész régióra kihatással vannak a vízellátása, a közlekedés, energia területén. És a harmadik dolog, a köz- és magánszféra együttműködését is támogatnunk kell. Mielőtt azt mondjuk, hogy na, akkor ezt most itt hagyjuk abba, a mediterrán folyamat és a barcelonai folyamat programot helyettesítő új programot kell kidolgozni, hiszen a Barcelona folyamatban sem volt minden rossz, nem szabad ezt az egészet kidobni, hanem a legjobb részeit meg kell őrizni. Az utolsó kérdés, és itt már abba is fogom hagyni, és elnézést kérek a füle biztos úrtól is, hogy nem hagyom, hogy ő kapjon szót, de kaptam még egy közvetlen kérdést is. Hát mind a ketten Washingtonban állomásoztunk régen. Európának milyen jövőképe van a régió országaival kapcsolatban? Hát úgy gondolom, hogy képesek vagyunk különbséget tenni a között, amit az EU, és a között, amit a tagállamok tesznek. És úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes a jelenlegi munkánkban. Libiával kapcsolatban önök is észrevették, hogy Eston asszony megtartotta a kapcsolatot az Afrikai Unióval, az Arab Ligával, ugyanakkor, amikor nagyon sok bírálat érte őt a bizonyos tagállamok részéről a katonai fellépések miatt. Ezekkel az országokkal és ezekkel a szervezetekkel bizalmi kapcsolatot kell fenntartanunk, hiszen ez ma is nagyon hasznosnak bizonyult, akkor, amikor megpróbáljuk a jemeni problémát megoldani, vagy Szíria, Bahrein kérdésében előrelépni. Ez egy olyan politikai tőke, amely rendkívül font, hasznos mindannyiunk számára. Végül szeretném hangsúlyozni azon megfigyelések, vagy Buzek úr megjegyzései nyomán, aki szintén látogatásokat tett ezekbe az országokba, ennek óriási hatása volt, amit nap mint nap látunk. A delegáció vezetők ezt folyamatosan elmondják nekünk, és tökéletesen igaza van, de a látogatások oda és vissza, a az együttműködés a demokrácia kialakításában nagyon fontosak, de tudnia kell, elnök úr, hogy nagyon sok ország, Tunézia, Marokkó rendkívül érdeklődik a demokratikus tapasztalataink, különösen Lengyelország, vagy a Portugália 60-as évekbeli, vagy a Spanyolország történelmi tapasztalatai iránt, és ezek a eszmecserék, ezek nagyon hasznosak számukra. Nem szabad, hogy elbátortalanodjunk, mert óriási kezdeményező készség mutatkozik ezen országok részéről, és ez a jó irányba való elmozdulást segíti. Remélem, hogy kiváló eredményeket fogunk elérni. Ennyi, és elnézést elnök úr, hogy ennyire hosszan beszéltem. Elnök, köszönöm szépen, Vimon úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszámolt a helyzetről, és most pedig a biztos úrnak adom meg a szót. Öné a szó. Thanks very much. Köszönöm. Uh, uh, Kb. 15 kérdést kaptam, vagy többet, nem is tudom. Több is lesz az. Egyesek hangsúlyozták, mennyire fontos, hogy választ adjunk a déli szomszédságban folyó folyamatokra a szakpolitika alapján. Én a, amellett érvelek, hogy van ilyen szakpolitikánk, Hát, hogy ez tökéletese, ugye azt nem mondhatom, nem mondtam ilyet, de van, van policing, tavaly márciusában tönkerült van egy új szomszédságpolitikánk, a, megvitattunk, kommunikáció is született erről, nagyon sok munka folyt, a parlament részéről is, a déli dimenzióval, meg a keleti dimenzióval kapcsolatban is. Úgyhogy vannak eszközeink, van új szakpolitikánk, van új keret is, van Liszboni, Lisszaboni eszközünk, van ö, külügyi szolgálatunk, van annak egy elnöke, aki egyben a, a bizottság alelnöke is. Van egy koordinációs mechanizmusunk is, amely példátlan. A bizottság is koordinálja a külügyi szolgálat, illetve az egyes ágazati együttműködés felelős biztosok munkáját például a mobilitás, a partnerség kérdéskörében. Ez alapján persze nem garantálhatom önnek, hogy feltétlenül mindenhol érvényesül az új gondolkodásmód. Ezt nem tudom garantálni. Ez, ez maga a kihívás, amelyel szembe kell nézzünk, de azt állíthatom, hogy megtettünk mindent. Annak érdekében, hogy, hogy felnőjünk a kihíváshoz, e történelmi változások tükrében. A tagállamok koordinálása kritikus fontosságú. Azt garantálandó, hogy valóban koherens politikai válaszokat adjunk. A Lisszaboni szerződés megteremti a feltételeket ehhez, ám önmagában nem gondoskodik arról, hogy százszerzelékig koordinálják a tagállamok a külügyi szolgálattal. E, ehhez nekünk kell sok mindent tennünk. A Task Force egyébként, amely mind a ketten beszéltünk, pontosabban, pontosan az a keret, amely szerintem képes a koordinációt végrehajtani a külügyi szolgálat és az európai pénzügyi intézmények és a tagállamok között. Nagyon sok itt a teendő a, a Task Force részéről, hogy ebben sikerrel járjunk. Marokkó. Sok aggály fogalmazódott meg. És a marokkai hatóságokkal való tárgyalások során szóltunk is erről. Például a halászati jegyzőkönyv jelentőségét tekintve az, az megalapodása vonatkozó szavazás előtt is nagyon nagy várakozások övezték ennek kimenetelét. Kérdések merültek fel, hogy mit jelent a piac megnyitás politikája részünkről, milyen súlyú ez, és ez mennyiben javíthatja a Marokkóval kapcsolatos viszonyunkat, a viszonyrendszerünket. A halászati politikában úgy tűnik elégedettek. A marokkói fél elégedett azon új mandátum szerinti működésünkkel, mely nagyban figyelembe veszi azokat az agályokat is, amelyeket az Európai Parlament fejezett ki. Az agrármegalapodás tárgyában ezt részletesebben is megtárgyaltuk, több konzultációt folytattam én is parlamenti képviselőkkel, különösen Strasbourgban. Két-három dolgot tennék ehhez hozzá. Egyrészt bemutatom önöknek azt a levelet, amely bemutatja a marokkói hatóságokkal folytatott tárgyalásaim eredményeit, hiszen foglalkoztunk azokkal az aggályokkal, amelyek elvita során is felmerültek. Ezekről szól a levél. Igyekeztem elosztatni bizonyos mítoszokat is. Egyik ilyen mítosz, hogy Marokkó nem tartja be a játékszabályokat, az FDA megállapodások betartását illetően, a már működő FDA-ket ne tartaná be. Ez mítosz. Másodszorban készen állunk arra, sőt már most munkálkodunk azon, hogy egy állásfoglalás tervezetet hozzunk össze, amely a mezőgazdasági megállapodáshoz csatoltan kerül bevezetésre egy időben az agrár megállapodással majd. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az állásfoglalás szövege egyrészt tükrözze az önök által felvetett agályokat, másrészt a lehetőleg realistább és pragmatikusabb legyen. Hiszen nagyon komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy a szavazás előtt világos vállalást tegyünk az állásfoglalóban szereplő rendelkezések mellett. Biztosítva azt, hogy, a, hogy önök számíthatnak a bizottságra abban, hogy megteszünk mindent, annak érdekében, hogy Marokkó a várakozásainak megfeleljen. És folyik ez a munka. Februárban várom majd a plenárison a szavazás eredményét. Remélem, hogy ennek alapján kiaknázhatjuk erőfeszítéseinket. Konkrétan nem szóltam a nyugat-szaharai kérdésről a regionális keret összefüggésében, ám érzékelem, hogy létezik egy, egy, egy folyamat a Marokkó és Algéria közötti viszonyban is javuló, fokozatos javulás érzékelhető e kérdéskörben is a marokkói hatóságokkal és az algér hatóságokkal is kommunikálunk erről. Nagyon fontos számunkra az, hogy normalizálódjék a helyzet, a két ország közötti viszony, és ez folyamatban van, ez elindult. Hiszen annak alapján megnyílhat az út a regionális együttműködés és integráció előtt a Magreb Unió tekintetében ez a régi országainak érdekét is szolgálná, meg az EU érdekeit is. És lehetővé tenni számunkra, és ezt el is kezdtük már lépésről lépésre, hogy felkészüljünk egy konkrét kommunikével, ami az Európai Unió és az Arab-Magreb Unió közötti viszonyrendszer javítandó. Ez is nagyon fontos hozzárulás lenne a térség fejlődésehez. A Mediterrán Unióval kapcsolatban, hát diplomatikusan fogalmaztam, néha a diplomáciai nyelvére kell támaszkodnunk bonyolult folyamatok leírásakor. Sokszor az a benyomásom, hogy egy kezdeti jó szándék a barcelonai folyamat továbbvitelében ugyan érzékelhető volt, de aztán minden, ami elromolhatott, elromlott. Bizonyos szempontból passzívan figyeltük a fejleményeket, amikor a közelketi béke folyamat elakadása a Mediterrán Unió energiáit is elvitte, leapasztotta. Nem reagáltunk elég gyorsan, a titkárságot nem állítottuk föl, nem tettük lehetővé, hogy a munkáját azonnal kifejtse, és ezáltal bemutathassa a hozzáadott értéket továbbra sincs főtitkára a Mediterrán De van egy ágazati együttműködés, a Mediterrán ezt átvette a barcelonai folyamatból, és az ágazati együttműködés keretei ö, példátlanok. Semmilyen más intézményi keret nem bír ilyen súlyjal. Tehát, hogyha ha a Mediterrán teljes projektjét el akarjuk vetni, akkor más megoldásra volna szükség, ami az ágazat együttműködésnek ugyanolyan nagysúlyú kereteket teremt, mint amely most működik ebben az összefüggésben, amely teremt térség észak és déli országai között. Aztán több hónapi politikai vita után, amely közben zárt üléseken, részben folyosói beszélgetésekben valósult meg, nagyon közel jutottunk a megoldáshoz, hogy aztán ez kormányzati vagy kormányközi szervezet legyen-e, vagy közösségi módszertan alapján működjön-e, vagy egyfajta kombinációként működjön, hogy társelnökség alapján egy déli, még egy északi országgal, vagy a külügyi szolgálat szerepkörében. No, mindezen kérdésekben úgy tűnik egyre inkább nyugvópontra jut a dolog, a külügyi szolgálat fokozni fogja a tevékenységét ebben a téren, látni fogjuk a, a közösségi módszertan fokozottabb érvényesülését, és ez a mediterránő javát szolgálja majd. A Törökországgal folytatott együttműködés ügyében már sok minden elhangzott. A gond nem az, hogy ne volna koordinált az együttműködés több eleme, hanem a módszertan más. Nekünk van egy szakpolitikánk, van a meg megvannak az eszközeink, megvannak a pénzeszközök, átláthatóvá tettük filozófiánkat, céljainkat, konkrét lépéseinket. Ahol gond van, az az, hogy hasonló átlátható információt kapjunk török kollégáinktól az ott, ott a, a megközelítés más, ott a módszertan más. És bár nagyon intenzív és jó az együttműködés a, a fő képviselő és a török külügyminiszter között, azért bizony szükség van arra is, hogy az együttműködés mélyebb rétegeit is megerősítsük a programok szintjén, a, a, a terepen való együttműködés tekintetében bizony van még tennivaló. A gazdasági reformok. A gazdaság mindig részét képezte a déli szomszédság politika keret, keretének. Ha megnézzük a cselekvési tervet, mindig jelentős súlyú elemet képviselt a közbeszerzés, adózás, KKV támogatás. Tehát a gazdasági alap kritériumok helyretétele az adott országban. Ez mindig fontos hangsúlyt kapott. Kérdés, hogy vajon sikerült-e eljutnunk arra a kapacitásra, mely alapján Egyiptom javítható volna a helyzet gazdasági szinten? Hát nem feltétlenül. Mert főleg arra koncentráltuk, hogy olyan országokat segítsünk, mint Tunézia, de Egyiptomot is hogy azonnal választ tudjanak adni a sürgető gazdaság kihívásokra. Erős, amelynek, amelyeknek jelentős társadalmi kihatásai is vannak. E célt követve nagyon sok pénz ment ezekre a célokra. Például az, hogy a fiatal társadalmi rétegeket helyben maradjanak, ne vándoroljanak el, például ilyen cél mentén. Aztán a DCFD-re való elindítására való felhatalmazás mentén elindítva ezt a folyamatot, egy olyan eszközrendszer jött létre, mely révén a pénzügyi és gazdaságpolitikákat lehet javítani az adott országban. Hogy képesek vagyunk-e a, a több milliárdos költségvetési igényeknek megfelelni? Hát azt persze, hogy nem. Ezért olyan fontos a G8-akkal, a G20-akkal a szoros együttműködés. Ott is születtek ígéretek. Ezért nem csak az európai, hanem a nemzetközi pénzügyi szervezetek segítsége is, összehangolása is nagyon fontos. a bizottság nem képes önmagában minden kihívásra választ adni, különösen ilyen mértékű kihívásokra. Az ügynökségek közötti átfedés a helyben való tevékenységeket illetően szintén vizsgálandó kérdés. Mi is aggódunk emiatt. Meg, megalapodást, az Európa Tanácssal megalapodást kötöttünk az ő projektjeik finanszírozási tárgyában is. Ezáltal is kiküszöbölendő az, hogy ne szülessenek párhuzamos projektek, ne legyenek átfedések az általuk nyújtott és az általunk nyújtott támogatások között. Ami a Nemzeti Indikatív Programot illeti, több alkalommal kifejtettem e bizottság előtt is azt, hogy, hogy meghívom önöket, ha érdekli önöket hogy hogyan módosítottuk, kifejtjük bármikor, hogyan módosítottuk a, ezeket a programokat. Tavaly tavaszban, tavasszal például a kompatibilitást biztosítottuk a nemzeti integratív programok és az új szomszédságpolitika között. Ez a meghívás továbbra is érvényes. Láthatják, nagyon sok munkát végeztünk, nagyon sok forrást átirányítottunk annak érdekében, hogy az adott országok átalakulásban levő országok prioritásait kövessék. A partnerparlamentek tanulmányújtjaival foglalkozunk, és kitérünk majd erre. diákvizumok. Pontosan ehhez képezi a mobilitási partnerség egy fontos elemét, amelyet ezen országoknak kínálunk. Az első alkalom, hogy a tagállamok megállapodtak hogy a vízumkönnyítést és a visszatérítési egyezményt egyszerre tárgyalhatjuk. Ez korábban nem működött így, még egy évvel ezelőtt sem. Nem, nem tudtunk létrehozni egy olyan vízumkódexet, amelyek révén rugalmasabban tudtunk volna egyes csoportok, például a diákok igényére válaszolni. Algéria. Nem tudom, hogy elmondtam-e, hogy büszke vagyok arra, hogy meghívást kaptunk arra, hogy a választásokat megfigyeljük. Ha megkérdik tőlem, hogyan értékelni az algériai előrelépéseket, a legutóbbi vállalatokadásom óta, én bizony büszke vagyok arra, amit ott elértek. Minden ország a maga útját járja, ezt el kell fogadjuk, nagyon fontos törvényeket fogadtak el Algériában, ez persze csak a folyamat eleje. Igazuk van abban, hogy a, ugyanaz a parlament szavazott ezekre, mint a korábbi, de a választások kiírásra kerültek, miket meghívtak ezek megfigyelésére. Nem azért hívtak meg bennünket, hogy, hogy végignézzünk egy egy, hát egy úgymond trükkös szándéka kiírt választást, hanem azért hívtak meg, mert valószínűleg tényleges a szándék, hogy tény, igazán fair, szabad választásokat kívánnak megszervezni. És mindig örülök annak a szándéknak, hogy bátorítjuk a civil társadalmat. Hát én bátorítás nélkül is mindig találkozom a civil társadalom képviselővel, Algériában is ezt tettem, nem is egyszer, és továbbra is ez lesz az általam követett módszer. anélkül is, hogy erre külön bátorítanának. És az önök szakbizottsága számára elkészítem azt a listát, amely a pénzügyi támogatásokat, meg általában támogatásokat tartalmazza, ahogy ezt kérték is. Érdekes témája lehet ez majd a következő találkozónknak, ezen témában is, meg a nemzeti indikatív programok tám témájában is, meg a 2013 utáni időszakra vonatkozóan is, mikor megvitatjuk, hogyan tudjuk meghatározni azokat a kritériumokat, amelyek révén a more for more elv jobban érvényesülhet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Füle úr, és köszönöm a kollégáknak is a részvételt a vitában, különösen a nemzeti parlamentektől érkezett kollégáknak köszönöm. Oh, you read it. Seven Seven Sevendal, Seven Sevendal, yeah. Seven Sevendal. That's beautiful to pronounce. and then Billy, like Billy Brandt. Yes, Is the, the exactly. grandchild born? Yeah, half an hour ago. Ein Mädchen oder ein... Mädchen, wieder Mädchen, hier so wie drei Mädchen. Ah. Der Name Bruch stirbt aus. Ah, ja. <laughs> So, Kolleginnen und Kollegen. Tisztelt kollégák! Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, mert a következő napirendi ponthoz még 45 perc áll rendelkezésünkre. Szeretném köszönteni a Dán külügyminisztert, Vili Szövndált, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy tájékoztasson bennünket a tegnapi külügyek tanácsáról. Azt hiszem, hogy jó lenne, ha röviden és gyorsan vitatnánk meg ezt a napirendi pontot. Minden bizonyal Irán is terítéken volt, úgyhogy kérném a külügyminisztert, hogy egy rövid áttekintést nyújtson nekünk, és mivel kevés idő a rendelkezésünkre, ezért a később hozzászólóknak egy-egy percet tudunk csak biztosítani, így akkor minél többen hozzászólhatnak. Ha mindenki egyetért, rendben, akkor miniszter úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, és gratulálok önnek az új feladatához a szakbizottság elnökeként. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy nem Dán minőségemben vagyok itt, hanem nem Dán külügyminiszterként, hanem azért, hogy Catherine Ashton a főképviselő nevében tájékoztassam önöket. Weimann kollégám lesz az, aki majd a Dán elnökség programját ismerteti önökkel. Nagyon sikeres volt és gyümölcsöző a tegnapi külügyi tanácsülés. Nagyon sok pontot vitattunk meg a napi renden fontos kérdéseket, és kulcsfontosságú döntések is születtek. Ez volt az első alkalom, hogy Horvátország részt vett a tanács ülésén megfigyelőként, egy nappal azt követően, hogy sikerrel zárult a népszavazás. A legfontosabb és legsürgősebb kérdés Irán volt az első napi rendi pont. A tanács következtetéseit jóvá hagytuk, és egy új szankciókat tartalmazó csomagot is elfogadtunk, ez pedig ez nagyon egyértelmű és határozott üzenetet fogalmaz meg Irán irányába. Az EU intézkedései közé tartozik az, hogy tilalom alá helyeztük az iráni olajimportot, és kereskedelmi vonatkozású tevékenységek még lehetségesek az iráni nemzeti bankkal. Az olajimport esetében, a tilalom esetében van egy átmeneti időszak a már hatályos szerződésekre vonatkozóan, és egy felülvizsgálati záradék lehetővé teszi az EU számára, hogy értékelje az elkövetkezendő hónapok során, hogy milyen következményekkel jár az import tilalom, és hogyan befolyásolja ez az energiaellátást a tagállamokban. Reméljük, hogy az EU-nak ez a megközelítése határozottan befolyásolja majd azt is, hogy hasonszörű országok szintén ilyen intézkedéseket foganatosítsanak. A szankciókat tartalmazó csomag ugyanakkor nem egy önmagában levő cél, hiszen a törekvésünk továbbra is az, hogy diplomáciai megoldást találjunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy az EU elkötelezte magát a kettős megközelítés mellett, a diplomáciai erőfeszítéseink folytatódnak, és még mindig arra várunk, hogy az iráni fél egyértelműen reagáljon a javaslatainkra. Iránnak tehát választania kell. Ha a párbeszédet szorgalmazza, akkor jeleznie kell, hogy kész a konstruktív párbeszédben való részvételre, előzetes feltételek nélkül, és támogatja a bizalom építő intézkedéseket. Burma, Myanmar volt a második napirendi pont, mindannyian örömmel fogadtuk az ottani pozitív eh, politikai fejleményeket. Megállapodtunk abban, hogy az Európai Uniónak pozitívan és gyorsan kellene reagálnia. Első lépésként a vízum tilalmat felfüggesztjük, az elnökre és a kormány, eh, fő, a kormány eh, tagjaira vonatkozóan, és ugyanígy támogatni kívánjuk az átmenetet, és a burmai, burma miamari népet. Pilbags biztos úr bejelentett egy programot 2013-ig terjed ez a program, addig tart, és tanulmányozzuk azt is, hogy mi szükséges ahhoz, hogy Burma milyen már jogosult legyen az Everything But Arms kereskedelmi kezdeményezésre. Kathy Ashton bejelentette továbbá, hogy egy EU hivatal jön létre minél hamarabb. Megnyitunk egy ilyen hivatalt, és Aung San Suu Kyi-val való konzultációt követően a választásokat követően áprilisban kerül sor majd erre a párbeszédre. Örömmel fogadtuk a változásokat, és eh, felvázoltuk azt, hogy az EU milyen választ kellene, hogy adjon. Ami a szíriai válságot illeti, ez volt a következő napirendi pontunk. Megállapodtunk abban, hogy a jelenlegi helyzet rendkívül rossz és egyre súlyosbodik. Tudják, hogy az Arab Liga vasárnap úgy döntött, hogy kibővíti és megerősíti a megfigyelő misszióját. A főképviselő tájékoztatott bennünket arról, hogy beszélt az Arab Liga főtitkárával, és teljes támogatásáról biztosította. Belértve azt is, hogy létre kíván hozni egy olyan csoportot, mint Líbia esetében, és az Arab Liga tagállamainak részvételére is számítunk. A tanácsi következtetésekben örömmel fogadtuk az Arab Liga állásfoglalását, január 23-ai állásfoglalását, és azt a szándékát, hogy az ENSZ támogatását is megkívánja szerezni a politikai megoldás érdekében. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy az Arab Liga monitorai az országba utazhassanak, akadályok nélkül végezhessék munkájukat, és részt, vehess, részt vehessenek a nép támogatásában. Mindenképpen egy békés átmenetet kell megvalósítani. A rendszerre gyakor, fokozatabb nyomást kell gyakorolni. 22 személy, illetve még 18 vállalkozás is a szankciókat tartalmazó listára került, ami Szerbiát illeti. Az általános ügyek tanácsán szerepel majd január 28-án. A külügyminiszterek ezt követően megvitatták a jelenlegi Szerbia és koszovói helyzetet, a két ország kapcsolatait. A decemberi tanács ülésen elfogadtunk következtetéseket, ezt követően konfrontációra került sor a térségben, amit nem hagyhattunk figyelmen kívül. Azóta persze történtek előrelépések, de további előrelépés szükséges, ez pedig mindkét fél hajlandóságától függ, annak érdekében, hogy megállapodjanak egymással. Mi abban állapodtunk meg, hogy Szerbia és Koszovó esetében is számítunk arra, hogy előrelépnek az EU-val való kapcsolataik terén, főleg ami a regionális együttműködést illeti. Ebéd alatt a közel-keleti békefolyamatról és Egyiptomról beszéltünk, ami a békefolyamatot illeti. Ezt mit cseréltünk azon tárgyalásokról, amelyek a kvartett keretében folynak. A főképviselő kifejezte tiszteletét Jordánia királyának erőfeszítései iránt, és jelezte, hogy támogatja további erőfeszítéseit. A főképviselő ma látogat a térségbe, és azt tervezi, hogy Netanyahu izraeli miniszterelnökkel és Lieberman külügyminiszterrel is egyeztet. Abbas Abbasszal is egyeztetni fog. Tanácsi következtetéseket fogadtunk el az EU álláspontjával kapcsolatban a telepekre vonatkozóan, és végül, de nem utolsó sorban egy döntést is hoztunk arról, hogy egy EU külön megbízottat nevezünk ki Andreas Reinicke személyében. Egyiptom esetében tegnap a parlament közgyűlése első alkalommal egyeztetett, és a főképviselő kiadott egy nyilatkozatot tegnap, amelyben kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a parlament szorgalmazza a demokratikus reformokat, hogy így eleget tegyen a gazdasági növekedésre, a szociális jogokra és az alapvető szabadságokkal kapcsolatos elvárásoknak. Január 29-én újabb egyeztetése kerül sor. Az EU nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a hatalom minél hamarabb egy polgári kormány kezébe kerüljön át. Fontos eleget tenni az egyiptomi nép elvárásainak, és ezért fontos, hogy a hatóságok tartsák magukat ígéreteikhez, és június végén választásokat tartsanak. Ebéd során megvitattuk a belaruszi aggasztó helyzetet is, és azt, hogy milyen további lépéseket kell tennie az EU-nak. Széleskörű konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy a helyzet jelenleg nem ad okot az optimizmusra. A szankciók esetében figyelembe kell venni az emberi jogi jogsértéseket, és a szankciókat ki kell terjeszteni a rezsimhez közel álló személyekre. Folyik a munka e tekintetben, és több nevet kívánunk a vízum tilalmi listára helyezni és a vagyonukat befagyasztani. Azt is megvitattuk, hogy hogyan tudjuk megközelíteni a fehéroroszországi népet, hogyan tudjuk a civil társadalmat támogatni. Le kell fektetni a későbbi demokratikus Belarus alapjait, erre a kérdésre visszatérünk majd februárban. A miniszterek kifejezték aggájaikat azzal kapcsolatban is, hogy hogyan alakul a Szudán, Szudán és Dél-Szudán kapcsolata. Hallottunk egy tájékoztatás Georgia biztostól, aki felvázolta a fő kihívásokat, és a miniszterek megállapodtak abban, hogy a partnerekkel együttműködnek annak érdekében, hogy a függőben levő kérdéseket tisztázzák. A cél az, hogy a két ország békésen élhessen egymás mellett, és különösen aggasztanak bennünket a dél-kordofán és a kék Nílus térségében kialakult konfliktusok, ennek, ezek következtében önön is nagyon sokan arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonukat, sokakat elüldöztek, és fontos, hogy eljussunk a rászoruló személyekhez. Dél-Szudánban kéreződött a konfliktus, A külügyi szolgálat, a tagállam és a bizottság erőfeszítései Dél-Szudánnal kapcsolatban fontosak, több mint 800 millió eurót kell mozgósítani, mobilizálni, és tanácsi következtetéseket is elfogadtunk. Az egyebek alatt megvitattuk a nigériai sokkoló eseményeket, és megvitatjuk majd a nigériai kormánya, hogy mit tehetünk a továbbiakban. Ami a vallásszabadság kérdését illeti, hangsúlyoztuk, hogy a vallási kisebbségek üldözése elfogadhatatlan, ez az alapvető jogokat, emberi jogokat sérti. Remélem, hogy ezzel sikerült betekintést nyújtanom abba, hogy milyen kérdésekről vitáztunk tegnap a tanácsban. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig kilencen jelentkeztek szóra. Zárjuk is a listát. Kezdjük az első ottel, a koordinátorokkal. Egy-egy percet kap mindenki. Elnézés, hogy ilyen szűkre szabtam az időt. Szala Franka úr. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, szeretném köszönteni, és sok sikert kívánok az elnökség munkájához. Köszönöm, hogy eljött és tájékoztatott a hétfői tanácsülésről ami egy különleges formátumban zajlott, hiszen ugye a külügyminiszter, a kollégája nem sokára eljön ide hozzánk, és tájékoztat bennünket. Ami az Irán elleni szankciókat illeti, ezen szankciók és az olajembargó hatékony lesz, és ha nem lesz hatékony, akkor milyen mozgásterünk van ahhoz, hogy további szankciókat foganatosítsunk. Egyéb iránt pedig eh, gratulálok az EU közelkeleti külön megbizotjának kinevezéséhez. Mit gondol, hogy mit lehet tenni azzal kapcsolatban, hogy e, Európának Palesztina vonatkozásában sikerül egy harmonizált álláspontot kialakítani, és végzetül Szíria. A tanácsi következtetésekben arra szorítják fel a biztonsági tanács tagjait, hogy vállalják fel felelősségüket a BT-n belül. Úgy gondolja, hogy tekintettel arra, hogy tíz éve került sor az iraki beavatkozásra, gondolja, hogy a biztonsági tanács egy hatékonyabb döntést hozhat? Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, eljött körünkbe. Két gyors kérdés. Elő, első Szerbiával kapcsolatos hogyan írná le a Szerbiával folytatott tárgyalások légkörét? A márciusban vár, várható döntésekről érzékelik ők is, hogy az ország sorsát is, meg a térség sorsát is eldönti egy időre? Úgy érzi, hogy javul a helyzet a decemberi csúcs óta? Második kérdésem tárgya Fehér Oroszország. A kiterjesztett szankciókon túl mi a benyomása a tagállamok miképp tárgyalnak erről az országról. Belátják, hogy a jelenlegi politikáknak nincsen kézzelfogható eredménye? Van-e legalább új gondolat arról, hogyan tudnánk a fehérről társadalmat megközelíteni, és valamiképpen valami eredményt elérni az országgal kapcsolatos politikánkban, mert hogy úgy tűnik nem javul a egyre romló helyzet ott. Elnök mikrofon nélkül szólítja fel a hozzászót. A liberálisokra vártam elnézést, azért nem kaptam a szó után. Well, thanks for giving me the... Köszönöm, hogy megadta a szót. Hadd üdvözöljem én is Szevendalez külügyminiszter urat az AFET körében, a zöld frakció nevében különösen azért, mert ön a mi politikai családunk tagja, ezért is külön üdvözlem. Szeretnék utalni arra, amit mondott a külügyminiszterek tanácsának üléséről, Balkán kérdésről, Koszovó és Szerbia közötti együttműködésről. Ön kifejtette, hogy a, a, a szándék mind a két fél részéről nagyon fontos. A Koszovó jelentésemet nagy többség elfogadta a szakbizottságban, melyben felhívjuk a tagállamokat, hogy fogadj, hogy ismerjék el Koszovót, és kértük Szerbiát arra is, hogy lépjen előre a regionális együttműködésben, annak érdekében, hogy megkapja a tagjelölő státuszt. Ahogy Vigényin úr, én is azt kérdem, milyen benyomása van a tárgyalások légkéréről és kilátásairól? Tudom, hogy Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd előrevitelében igyekszünk. Ön hogyan látja ezt? Törökország kapcsán Dán, a Dán elnökség nagyon világosan fogalmazott, a bővítés mellett törnek láncsát. Kívánnak-e új tárgyalási fejezeteket megnyitni Törökországgal, és itt is hagyom. Elnök mikrofon nélkül. Köszönöm. Elnök úr, igen, miniszter úr, szerettem volna eh, hangot adni annak, hogy ellenzem azt a döntést, eh, amelyet Iránnal kapcsolatban eh, meghoztak az olajembargó. Azt hiszem, hogy ez egy felelőtlen döntés, és éppen ellenkező irányba mutat az atom erő felhasználásának ez egyáltalán nem kedvez, hiszen számos olyan ország van, amely atomtörtetű rakéták előállítására képes. Úgy gondolom, hogy más fajta szerepet kellene betöltenünk, egy nemzetközi megállapodást kellene előmozdítanunk, és az egész nukleáris arzenát világszerte meg kellene semmisítenünk. Ez egy nagyon hamis megközelítés, hiszen olyan országokról van szó, amelyek maguk is rendelkeznek atomerővel, nukleáris fegyverekkel, meg akarják akadályozni, hogy mások is felfegyverkezzenek ellenzem, ezt a megközelítést, az atomenergia előállítását is egyébként, de ha tényleg előre akarunk lépni a nukleáris lefegyverkezés terén, akkor a tagállamoknak sem lenne szabad ilyeneket felhasználniuk, és nem szabad, hogy egy amúgy is nagyon veszélyes térséget, mint a közel-keleti térséget egy ilyen intézkedéssel terheljék, mert ez azt hiszem, hogy egy nagyon súlyos drámát idézhet elő úgy tűnik, hogy nem a kormányok, hanem nyilván a népek azok, akik a döntés következményével kell, hogy számoljanak, tehát nagyon téves ez a döntés. Ennyit szeretném volna elmondani, elnök úr, és jó lenne, hogyha végre előre lépnénk a palesztin állam elismerése kérdésében. Köszönöm. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Miniszter önnek is köszönöm Tegnap érdekes híreket hallottunk a tanácsüléséről az Iránnal kapcsolatos szankciók tárgyában. Irán meglepődött, hogy az EU ilyen keményen és egységesen lépett fel. Ennek gyakrabban szükség volna, hiszen hatalmas hatá nagy hatása van. Örülök, hogy hangsúlyozta a két pályás, a két megközelítést. Ám vajon realista szempontból mit gondol az ösztönzőkről, a kockacukorról, ugye, amit, amivel iránt ki lehetne csalogatni a sarokból? Tehát nagyon fontosak ezek a koncepciók, ám kérdés, hogy hogyan hajtjuk végre ezeket, mert nagyon veszélyes helyzet adódhat, amikor a vezetőknek és az EU-nak nagyon felelős módon kell majd fellépnie. És az Egyesült Államoktól függetlenül kell majd fellépnünk, különösen Irán ügyében. És hadd hangsúlyozom azt is, hogy az emberi jogsértésekről sem szabad megfelelkeznünk, amelyek tovább folynak Iránban. Miközben mi főképpen az atom fegyver kérdéséről és ennek geopolitikai kihatásával foglalkozunk, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az irán nép eközben szenved. Újra lefogtak egy sor újságírót, komputer újságírót, és iráni személyeket. Szalafranka úr Szíriáról beszélt nem állhatunk, nem ülhetünk ölbetett kézzel, és nem hagyományos eszközöket is meg kell ragadnunk, például a gazdasági elitet fel kell hívnunk arra, akik az, irá, az európai bevételektől függenek, hogy hozzanak döntést Szíriában, mint a szíriai gazdasági elitről beszélek. Kind. I'm heartened. Milyen kedves, hogy megadta a szót. Örülök, hogy Palesztináról és a közel-keletről beszélünk miközben a kvartett ostobaságról nem beszélünk egy szót sem. Két gyors kérdés. Először is az új küldött kinevezése, vajon nem okoz-e még több zavart, mint ami most is fönnáll, miközben a fő megbízott nem tudja összehangolni a már az eddig működő tisztviselők tevékenységét sem ott helyben. Másodszorban mi lehet a potenciális reakciónk a közelkeleti problémára, amely az egyiptomi politika hirtelen fordulatából adódik, és a várható szíriai robbanásból is adódhat majd. Thank you very much. It's an exciting world just now, isn't it? Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas a világ, rengeteg dolog történik a világ különböző pontjaim. Először is Palesztináról és az ENSZ tagságról. Míg a ez a kezdeményezés megindult, a jordániai tárgyalások is folytatódnak, és a, azt nem szeretnénk megzavarni. Kérdezték, hogy optimisták voltak-e külügyminiszterek, az hívén, hogy eredményre jutunk, arra a válaszom az, hogy nem. Két lehetőség van. Az egyik, hogy a palesztinek, vagy valaki azt szeretné, hogy ez oldódjon meg a biztonsági tanácsban, az ENSZ-ben, mindannyian tudjuk, hogyha ez megtörténik, és miért. De konkrétan semmi nem történik. A másik lehetőség, hogy a, az ENSZ közgyűlés elé visszük az ügyet. Ezzel a palesztin állam státuszát tudjuk megváltoztatni egy lépcsővel feljebb. Hogyha ezt szeretnék, akkor a legtöbb európai tagállam ezt támogatni fogja támogatni fogják a palesztin állam státuszának megváltoztatását. A Szerbiával kapcsolatos döntéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy mindenki azt gondolta, hogy változott a helyzet a legutóbbi ülés óta, a decemberi ülés óta, mégpedig a helyes irányba. De még mindig van munka. Koszovót illetően is. Koszovó a különböző fórumokba bejutott, de, meg, de közben megpróbálunk jobb kapcsolatot képíteni Szerbia és Koszovó között. Tudjuk, hogy milyen problémák léteznek, tudjuk, hogy mennyire nehéz a helyzet. Mindazonáltal arra használjuk az időnket, hogy arra ösztönözzük őket, hogy bátor lépéseket tegyenek, és tegyék lehetővé azt, hogy bejussanak az EU-ba. Ne legyen annyi nyílt seb akkor, amikor a csatlakozási folyamatra sor kerül. És az én személyes megjegyzésem az, hogy márciusban, február-márciusban remélhetőleg olyan helyzetben leszünk, hogy megkezdhetjük Szerbia közelebb hozatalát az EU-hoz. A hangulat tehát jó, azt hiszem, az összes ország szeretné, hogy ez megtörténjen. A kérdés az, hogy hány feltétel tud be, meg, meg tud megfelelni, és mennyit kell teljesítenie Szerbiának. Mindkét félre vonatkozik az, hogy a részvételükre szükség van. Irán. Azok, akik bíráló szavakat hallatnak, és azt mondják, hogy nem jól cselekszünk. Néhány megfontolásra méltó dolog. Végig kell gondolni az, hogy mit akarunk csinálni, és mit lehet csinálni irány. Az egyik lehetőség, ha nem csinálunk semmit. Akkor az a kockázat, hogyha elhisszük a nukleáris energiával foglalkozó bizottság jelentését, hogy valószínű, hogy másfél éven belül Irán nukleáris hatalommá válik akkor a közel-keleten terjedni fognak a nukleáris fegyverek, mert más országok is szeretnének ebben a térségben atomhatalommá válni. És ez mindannyiunk számára fenyegető. A másik lehetőség az, hogyha katonai nyelven szólunk hozzájuk. Szerintem ez nem a probléma megoldásának a legjobb módja. A harmadik és egyetlen lehetőség, hogyha szankciókat és a politikai tárgyalás lehetőségét együttesen alkalmazzuk. Az EU külügyminiszterei ezt a megoldást támogatják. És az utolsó dolog, amiről kérdeztek, az Egyiptom és Szíria kérdése volt, a közelkeleti helyzethez hasonlítva. Ami Egyiptomot illeti, úgy tűnik, hogy lesz kormány, még nem tudjuk, hogy a muszlim testvériség komoly szerepet fog ebben játszani a választások eredményeképpen. Azt hiszem, hiba lenne ezeket a politikai pártokat a nevük alapján megítélni. Szerintem a cselekedeteik alapján kell majd megítélni őket. Nem a nevük alapján. És úgy gondolom, hogy Egyiptom tiszteletben fogja tartani a közel-keleten megszületett megállapodásokat. Lehet, hogy nem lesz nagy elmozdulás, persze nem tudhatom biztosra, hogy Egyiptom külpolitikájában, de azt hiszem, hogy a fontos dolog az, hogy ott vagyunk, jelen vagyunk, hogy biztosítani tudjuk a bátor fiatalok által a Tahrir téren megkezdett változtatások, változások folytatását. Én is ott voltam a Tahrir téren egy éve, egy kb. 30 éves fiatallal találkoztam ott, aki azt mondta, hogy segítettem ennek a kirobbantásában, anyám és anyám nagyon büszke volt rám, apám pedig tábornok. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy milyen remények merültek fel az emberekben akkoriban meg kell adnunk nekük azt a lehetőséget, hogy reménykedjenek abban, hogy ez a demokratikus átmenet meg fog történni. Soha nem lehet egyenes út A pontból B pontba egy ilyen politikai változtatásnak a végrehajtása. Mindig lesznek akadályok, mindig lesznek nehézségek, de a legjobb segítség, amit adhatunk, az az, hogy maradunk amíg a helyes irányban haladnak. Ott maradunk Egyiptomban. Ennyit Egyiptomról. Szíriával kapcsolatban úgy gondolom, hogy a, ott a fontos, amit tehetünk az, hogy megpróbáljuk egy nem erőszakos úton tartani őket, ameddig csak tudjuk. Megpróbáljuk lehetővé tenni, hogy a az ellenzéki csoportok találkozhassanak és elítélhessék ezt az extrém erőszakot. Több mint 5000 embert öltek már meg, nagyon sok ember tűnt el. Rengetegen vannak börtönben. Annyira kemény a helyzet, hogy úgy gondolom, hogy nagyon világosan el kell ítélnünk azt, ami jelen pillanatban Szíriában zajlik. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném Klonberg asszonynak megadni a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt az összefoglalót. A kétpályás megközelítésről szeretnék eh, szólni, a szankciókról, a tárgyalásokról. Úgy gondolom, hogy ez a kettős megközelítés azt jelenti, hogy a két megoldás eh, eh, egyensúlyban kell, hogy legyen, viszont hogyha szigorú szankcióra vonatkozó intézkedések születnek, ez azt jelenti, hogy nincs mozgástér a tárgyalásokhoz. Catherine Ashton egy októberben elküldött levélre várja a választ, arra kért ebben az iráni felet, hogy előfeltételek nélkül bocsátkozzon tárgyalásokba. Ő maga viszont számos előfeltételt meghatározott, ami eleve megelőlegezi a tárgyalások eredményét, tehát hogy Irán kövesse az ENSZ BT határozatait. Tehát hol van itt akkor a mozgástér a tárgyalásokhoz? A tanács arra számít, hogy az iráni fél választad majd erre, ezekre a kérdésekre, hogy egyszer sarokba szorítják? Ők nem támaszthatnak elő feltételeket, viszont eleve meg vannak határozva a tárgyalás eredményei. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Szövendál miniszter úrnak az előadását. A különböző országok vonatkozásában ugye meghatározta, hogy milyen emberjogi problémák merülnek fel. Szeretném arra az emberi jogi felülvizsgálatra felhívni a figyelmet, amelyet Ashton Baron a tagállamoknak ismertetett, és arra kérte a parlamentet is, hogy javítsunk a kezünkben levő eszközökön Tehát a tagállamok dolgoznak ezen, a parlament is készít egy jelentést, de öntől, az elnökségtől szeretném hallani, hogy véleménye szerint lehetséges-e az, hogy talán a Dán elnökség végére egy határozottabb emberjogi felülvizsgálat jön létre, vagy egy nyilatkozat, amely az összes EU testület részével készül el, és ebben kidoborítanánk, hogy ez egy mennyire fontos kérdés számunkra. Köszönöm. Mr. De Rossa. De Rossa úr. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött. Szó hát már feltehető kérdéseimről. Én a palesztin törvényhozó hatóságok kapcsolattartó delegáció tagja vagyok. Ennek kapcsán kérdek, kérdeznék a közelkeleti helyzetről. Beszélt azokról a tárgyalásokról, melyek rossz szó esett. Mennyire optimisták ezek a tárgyalások? Az izraeli és palesztin fél közötti megállapodások előrelépésének kilátásairól beszélek. Arról a tény, arra a tényre utalnék, hogy az Európai Unión belül, tagállamok körében megállapodást jutottunk a szankciók tárgyában, és az Iránnal kapcsolatos two-track megközelítése kapcsolatban. Ugyanakkor úgy tűnik, nincs erőpeszítés, nincs próbálkozás arra, hogy a közelkelti helyzetre vonatkozóan hasonló nyomást gyakoroljunk. Súlyos emberi jogsértések folynak Izraelben is. Száz fiatal tartanak fogságban, fizikai ö, gyötrésnek kitévő őket magánzárkában tartva ezeket a kiskorúakat katonai vázisokon mm, a szüleik nélkül. Tehát a kérdésem az, hogy mennyire kiegyensúlyozott az Európai Unió módszertana. Ön felelősséget vállal azért, hogy előrelépés történjek ezen a téren. Gomez, be careful, she's on. Gomes asszony, vigyázzon, mert ő a libiai előadónk. Nem Líbiával kapcsolatosan kérdezek, hanem Iránnal kapcsolatban. Én támogat, osztom a szankciókat, az Iránnal kapcsolatos szankciókat az emberi jogi ügyekben is. Ám a szankciók kérdésében fontos, hogy világos üzenet, izá, világos figyelmeztés fogalmazódjék meg azon vállalatokkal szemben is, amelyek kibújt a, a szankciók alól a múltban. Ukrajnával kapcsolatban a kérdésem az, hogy tárgyalnak-e Kimosenko asszony szabadon bocsátásáról, illetve van-e előrelépés, illetve van-e igazi vád egyáltalán? És Etiópia, Afrika második legnépesebb országa, az Afrikai Unió vezetője öt európait megöltek, a cseh nagykövetet lefogták, svédeket lefogtok, súlyos emberi jogsértések, választások manipulációja legutóbbi az EU továbbra is szemet húny Etiópia ezen magatartása fele? Köszönöm, utolsó kérdés feltéve Solc úr. Köszönöm miniszter úrnak az eddigi tájékoztatást. Fehér Oroszországra tennék még egy, feltennék fel még egy kérdést. Említette, hogy februárban ismét napirendre tűzik és hogy a szankciókkal kapcsolatos kritériumokat kibővítették. Tudjuk, hogy az eddigi beutazási tilalmak, illetve a számlák zárolásai nem igazán értek el eredményeket. Tehát az, hogy ezen szankciókat kibővítik, ez valószínűleg alig ha ér el bármilyen hatást, főleg mivel a Lukasenko rendszer komolyabb elnyomást, komolyabb elnyomást gyakorol az ellenzékre. Tehát célirányos gazdasági szankciókat terveznek-e Fehér Oroszországgal szemben? Hangsúlyoznám, hogy én nem igen támogatnám ezeket, de hogyha Fehér Oroszországban ismerjük a gazdasági struktúrát, a legtöbb nagyüzem állami kézben van, tehát ez azt jelenti, hogy a Lukashenko klik kezében van, és a nyereség, a bevételek közvetlenül a rendszer kezébe folynak, akkor lehet, hogy a gazdasági szankciók hasznosak lehetnek. Tudom, hogy pusztán két-három ország ellenzi ezt a tanácson belül. Van-e lehetőség arra, hogy ezt kompenzáljuk valahogy, például Lettország esetében? Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm még egyszer. kezdem az elején megint Iránnal. Az első kérdés erre vonatkozott. A kérdés megint csak az volt, hogyan érvelhetünk a szankciók sikere mellett, tehát milyen érvek hozhatók fel a, a, azért a szankciók mellett. Tehát kettő vagy három felhozható. Az egyik az, hogy az iráni rendszer nem igen döntött a felelő, hogy milyen árat hajlandó fizetni. Tehát az iráni eliten belül is eldöntetlen kérdés ez valószínűleg. Másodszorban ilyen típusú szankciókat nem lehet úgy bevezetni, hogy csak azokat sértjük vele, akik a rezsimet vezetik. Az ilyen szankciók negatív hatása, hogy, hogy a lakosságot is sértik. És Európát is, európai részére is negatív hatással lesznek. Nem lehet olyan szankciókat bevezetni, ami csak célzottan, amely csak célzottan okoznak fájdalmat. Tehát a reményünk abban áll, hogy az iráni gazdaság már most is zsugorodóban van, és a most bevezetett szankciók révén olyan jelentős hatást tudunk elérni, amely iránt rákényszeríti arra, hogy végig gondolja lépéseit. Ha megnézzük ezen, ezeket a szankciókat. Ugye a kérdés az, hogy vajon egyetem működtek-e valaha is a szankciók? Hát néha működnek. Éppen tegnap töröltük a szankciók egy részét Burmával kapcsolatban, Myanmarral kapcsolatban, azért, mert működtek ezek a szankciók. Persze mindig lehet ütkozni azon, hogy hogy jutott Burma oda, hova, ameddig eljutott, erről lehet vitázni, de biztos, hogy a megoldás része volt a szankció. és amikor a dél-afrikai rezsimet az apartheid idején változásra szorítottuk, akkor is a szankciók révéntől is történt ez. Persze fontos, hogy a szankcióvezetésekor legyen mögöttük szilárd akarat és erő a szankciókat bevezető országok részéről. Tehát az iráni olajexport kiesése ne jelentse azt persze, hogy hogy nem Európa, az Európa megy, Európai Unióban megy az olaj, hanem más országokba. És a belső ellenzékkel is meg kell vitatnunk a, a szankciók hatását azok bevezetésekor. Az emberi jogokkal kapcsolatban is néhány megjegyzés. Egy közös Dán-német anyag született fél évvel ezelőtt az emberi jogokról. Ez a dokumentum decemberben került a külügyminiszterek tanácsának asztalára. Márciusban, Gümnékben, amikor újra találkozunk, két rendi pont lesz, két napi rend. A külügyminiszterek ülésén az egyik az emberi jogok helyzete, illetve azok helyzetéről szóló dokumentum. Az Dán kormány számára az emberi jogok rendkívül fontos témát képeznek. Éppen most neveztünk ki egy emberjogi nagykövetet. Biztosítandó azt, hogy az emberi jogok ügye minden szakpolitikában, minden kérdésben figyelmet kap. De Rossza úr kérdett, a fel, hogy optimisták vagyunk-e a közlekedéhez kapcsolatban. Hát nehéz optimistának lenni. És sajnálatos ez. Mert a, a térségben élők minden, közül mindenki vesztese a mostani fejleményeknek. A palesztinok nyilvánvalóan szembeszökő vesztesei a, a sziszjordániai és gázai helyzet romlásának, de Izrael is megszenvedi ezt. Személyes meglátásom az, hogy szerintem kívülről kell segíteni a feleket abban, hogy a helyzet egyetem mozgásba hozzuk. Valamit lehet és kell is tenni ennek érdekében. Különösen Európa tud az emberjogi helyzeten javítani, és a humanitárius segítséget eljutatni Gázába és Cisziordániába és biztosítva azt, hogy a, a palesztin vezetés nása alá ne gyengüljön a, az a politikai folyamat, amely most, most folyik, most történik. Ennyi a személyes meglátásom ebben a kérdésben. Gomes asszony, Timosenko asszony helyzetéről kérdezett. Sok vita folyt erről a miniszterek között, mert mint tudják, a társulási megállapodás folyamatban van. Ez a, ennek technikai résztei lezárásra kerülnek nem sokára, de nem írjuk alá. Tehát a technikai tárgyások lezárásra kerülnek, ám az aláírás függőben van. Azt kell majd üzennünk, hogyha ha az illegális eljárások meg a politika összekavarása megszűnik, és világosabbá válik, akkor javítható az Ukrajnával kapcsolatos helyzetünk. Aggasztó az, ami Ukrajnában történik, és még aggasztó Fehéroroszország helyzete. Nehéz egyszerű választ adni arra, hogyan lehet orvosolni ezt a helyzetet. A dolgok rossz irányba mozognak, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor nem akarjuk sem Ukrajnát, sem Fehér Oroszországot olyan helyzetbe kényszeríteni, hogy az oroszok karjaiba kergessük őket. Úgyhogy egy ilyen dilemma fényében kell megtalálnunk a lehető legjobb megoldást. Thank you very much. I think that was... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez ilyen rövid idő alatt egy nagyon jó párbeszéd volt. A szakbizottság nagy része megelégedettséggel vette az ön szavait. A lehető legjobbakat kívánjuk a Dán elnökségnek, hogy egy jobb jövő érdekében óriási hatást érjenek el. Köszönöm. Mach gut, ne? Alles gut. yeah. <laughs> That was really exciting. Yeah. Thank you very much. Such a short time. Yes. Thank you. Kollégák! Üdvözlöm Nikolaj Vámen urat körünkben, az Európai Integrációért felelős Dán minisztert, és aki az általános ügyek tanácsának elnöke, a Dán elnökség képviseletében fog tájékoztatni bennünket többek között a bővítési politikáról, illetve a pénzügyi eszközökről, amelyek meg gazdája a tanács. Érdeklődő várjuk szavait, öné a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok megválasztásához. Tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági tagok, nagy öröm számomra, hogy ezt a tájékoztatást elmondhatom önöknek. Néhány bevezető megjegyzéssel szeretném kezdeni a Dán elnökség prioritásaival kapcsolatban. Ezután részletesebben kifejtem majd a bővítési és szomszédsági politikákat. Aztán említem az emberi jogok kérdését is, majd nagy örömmel fogom várni a kérdéseiket. Bevezetésként szeretném bemutatni a négy fő prioritását a Dán elnökségnek. Először is felelős Európát szeretnék. Másodszorban dinamikus Európát, harmadsorban zöld Európát, és utolsó sorban biztonságos Európát. Az első prioritással kapcsolatban, a felelős Európával kapcsolatban világos, hogy újra kell teremtenünk a rendet és a stabilitást az európai gazdaságokban. Hatékonyan kell és meggyőzően reagálnunk arra az azonnali fenyegetésre, amit a fenntarthatatlan adósági szintek jelentenek bizonyos európai gazdaságokban. Ehhez politikai akaratra is szükség van, hogy végrehajtsuk, és megfeleljünk az új szabályoknak a gazdasági kormányzás és az európai szemeszter által megfogalmazott új szabályoknak. Először a Dán elnökség alatt fogjuk ezeket végrehajtani. A több éves pénzügyi keret 2014 és 2020-ra szintén nagyon fontos lesz a napi rendünkön. A jelenlegi gazdasági kontextusban alapvető fontosságú, hogy egy új költségvetés több finanszírozási lehetőséget nyújtson az olyan növekedést segítő területeknek, mint a kutatás, az oktatás és a zöld technológiák. A pénzügyi felelősség és a növekedés, valamint a munkahelyteremtés kéz a kézben kell, hogy járjon. A második prioritásunk az, hogy Európa ismét gazdasági növekedésnek induljon. Az egységes piac tovább erősítésére van ehhez szükség. 2012 az egységes piac 20. évforduló létrehozásának 20. évfordulója. Ez az egyik legnagyobb eredménye az EU történetének, de még mindig óriási kiaknázatlan lehetőségek rejlenek benne. Nekünk az az egyik feladatunk, hogy ezeket kiaknázzuk. A harmadik prioritás zöld Európa. Azt szeretnénk, hogyha ambiciózusabb megközelítést alkalmazna a zöld növekedés tekintetében Európa még sürgető válságkezelési lépésekre is szükség van, az európai gazdaságoknak eközben hosszú távon fenntarthatónak kell lenni, ezért Európa globálisan a zöld menetrend területén vezető szerepet szeretne. Ideje Európa átmenetét egy zöldebb és fenntarthatóbb gazdaság felé felgyorsítani. Egy olyan gazdaság, ahol a gazdasági növekedés külön válik a, nemzeti, a természeti erőforrások és foszilis üzemanyagok fogyasztásának növekedésétől. Kemény munka lesz, és bátor kezdeményezésekre van szükség, ezért most kell lépnünk. Negyedik prioritásunk a biztonságos Európa. A Dán elnökség vezető szerepet szeretne különböző fontos kezdeményezésekben vállalni a bel- és igazságügy területén. Az arab tavasz első hónapjai rengeteg több ezer észak-afrikai miatt több ezer észak-afrikai észak felé indult, és Európában kötöttek ki. Ezek a menekültek továbbra is problémát jelentenek, és ezért, valamint az illegális bevándorlás is problémát jelent, ezért egy jól működő közös európai menedékrendszerre van szükség. A Dán elnökség meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson. Az is nagyon fontos, hogy a Schengeni együttműködést megfog, megerősítsük illetve az is, hogy a globális térség, globális szinten Európa hangja egységes legyen. Elnökségünk alatt Eston asszonyt és az Európai Külügyi Szolgálatot támogatni fogjuk, és felvállaljuk a feladatainkat, amikor ő így kéri. Azt szeretnénk, hogyha nagyon jól működő elnökség lennénk az a külügyi szolgáltával együttműködés területén. Aktív szerepet szeretnénk játszani az Európával szomszédos régiókban, és ez természetesen vezet engem az európai bővítés és a szomszédsági politika témáihoz. A bővítési politikánk az egyik legsikeresebb külpolitika. Ez az a polit, szakpolitikai terület, ami óriási változtatásokhoz vezetett és bővüléshez. Nagyon fontos, hogy az érdemek alapján ítéljünk a biztonság és a prosperitás érdekében, ehhez ragaszkodnunk kell egész Európa számára. A válság idején Európa az Európában való hit még mindig sok területen érintetlen. Ezt mutatja az is, hogy Horvátországban a népszavazás során olyan óriási elsőprő többséggel szavaztak a bővítés mellett. A bővítés tekintetében az is nagyon fontos, hogy folytassuk a szoros párbeszédet a parlamenttel. Az egyik nagyon fontos hozzájárulás a parlamentnek, a parlamenti előadók jelentései lesznek a tagjelölt országokkal, illetve azon országokkal kapcsolatban, akik szorosabbra szeretnék fűzni kapcsolataikat az EU-val. És ezekre a jelentésekben az elkövetkezendő hónapokban számítunk. Ezeket és ezen jelentések, ezen plenárisan való jóváhagyása hozzájárul majd az Európai Unió stratégiai tárgyalásához a bővítés tárgyában. Hiszek abban, hogy a parlament saját párbeszédet folytatva az érintett államokkal fontos hozzájárulással élhet, javítva a megértést az EU és ezen tagjelölt államok között, és azon értékeket is elmélyítve, amelyekre az EU alapul. Elnökség gyanánt azt a feladatunk, hogy az érdemei alapján ítéljük meg a csatlakozni kívánó országokat. Az általános ügyek tanácsának következtetései és a tanács decemberi következtetései megteremtették azt a keretet, amelyen belül ezeket a kérdéseket a Dán elnökség kezelni fogja. Most hadd szóljak néhány szóban az országokról és a térségekről, amelyeket érint a bővítés. Az európai kilátás rendkívül fontos a balkáni országok számára. Ez egyetlen keret, melyben biztosíthatjuk a konstruktív békés együttélését ezeknek a népeknek. Ezért kell, hogy további előlépéseket tegyünk ezen várakozások és perspektívek kiteljesítésére a Dán elnökség ideje alatt. Az állam és kormányfők Szerbia tagjelölt státuszának vizsgálatára kértek fel bennünket. A politikai kritériumok teljesítésére Szerbia nagy erőfeszítéseket tett, és igyekszik javítani az IKTE-vel a bíróságával együttműködését is valamint a Belgrád Pristina közötti párbeszéd elindítását is előre nyerte Szerbia annak érdekében, hogy a tagjelölt státuszt elérje. A Dán elnökség keretében a tanács megvizsgálja majd, hogy a szerb vállalások megvalósultak-e, és jó és a belgrádi Pristina párbeszéd is a jó hiszeműség alapján folyik-e tovább az IBM, az Eurlex és a kfor együttműködés is tovább folyik-e. Februárban hoz döntést a tanács és a márciusi csúcson tanácsülésen fogja megerősíteni ezt. A Dán miniszter, külügyminiszterrel való megbeszéltek ezt a kérdést, úgyhogy nem szeretnék most mélyebben szólni erről. A Montenegróval való, tárgyalások megnyitása júniusban a reformok végrehajtásának ütemétől függ, különösen a jogállamiság, alapjogok tekintetén, a korrupció ellenes harc és a szervezett elleni harc tekintetében várunk előrelépéseket. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy jelentős lépések szülessenek a Dán elnökség égisze alatt, a nyugat-balkáni országokat közelebb hozva Európai Uniós vállalások teljesítéséhez, pozitív bővítési naprendet létrehozva az év hátra lévő részére. Törökország tárgyában reméljük, hogy tovább folyik a bővítési tárgyalások menete, szilárdan hiszek abban, hogy a mi érdekünk az, hogy Törökországot európai pályán tartsuk. Mint tudják, a tárgyalások nem éppen nagy ütemmel haladnak, ám megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogyan lehet előrevinni ezeket, és ha lesz ilyen erre alkalom, akkor megragadjuk azt. Ugyanakkor erősítjük kapcsolatainkat Törökországgal. Az a feladatunk, hogy támogassuk az Európai Bizottság felvetéseit azon pozitív napirend fenntartására, mert Törökországgal folytatunk a török fél is vizsgálja ennek lehetőségeit. Fontos arra is gondolnunk, hogy ez a pozitív rend ki kell egészítse a csatlakozási tárgyalásokat, nem annak pótléka. Hadd említsem Izlandot is. Az előző elnökség tárgyalásainak is köszönhetően lendületet kapott ez a folyamat, Izland pedig elkezdheti a tárgyalásokat, mint tagjelölt ország. A 23. fejezetet egyszerre nyitottuk meg és zártuk le. Persze nincs gyorsított út a tagsághoz, Izlandnak is pontos azokat a, azokat a feltételeket kell teljesíteni, mert más tagjelölt országnak kellett. Izlanddal kapcsolatosan a halászati kérdések a legproblémásabbak. Egyes, ezen belül is egyes kérdések komplikáltabbak, mint mások, ám reményeink szerint a tárgyalások menetét jelentősen előrevihetjük, lezárva egy sor fejezetet még a Dán elnökség égisze alatt. Hadd szóljak röviden az EU szomszédság politikáról is. Fontos politika ez, és fontos, hogy a szomszédság politikánk átfogó megközelítéssel a délről és a keletről is szóljon. Meg kell ragadnunk minden eszközt, amely rendelkezésünkre áll, hogy aktívan részt vegyünk, kapcsolódjunk a szomszédainkhoz politikai, gazdasági integrációt nyújtva, rugalmas és hatékony pénzügyi támogatással is segítve őket ebben. A szoros együttműködés az EBS-szel, illetve a külügyi szolgálattal és a Dán elnökséggel aktívan dolgozik majd ezen az Európai Szomszédság Politika megújító stratégiát kidolgozandó. Az érdemek alapján való végrehajtás kell legyen az irányadó, az úgynevezett more for more, azaz többet többért elv alapján azok a partnereink, amelyek erő, nagyobb erőfeszítéseket tesznek az emberi jogok és a demokrácia kiteljesedéséért, nagyobb támogatásra számíthatnak, erőteljesebb partneri viszonyt építhetünk ki ezekkel közös értékeink alapján. A keleti partnerek kapcsán hosszú után mögöttünk a társulási megállapodások mentén technikai tárgyalások lezárása kerülnek Ukrajnával 2011 végéig, és a tárgyalások Moldovával Örményországgal, Azerbajdzsán és Grúziával is jól haladnak. A fehér az oroszországi negatív politikai fellemények ugyanakkor lehetetlenítették, hogy ugyanilyen szint együttműködést tartsunk fenn ezzel az országgal, mint a többi öttel. Persze, az ukrán helyzet is nagyon szorosan figyelemmel kell kísérjük. Reméljük, hogy a belpolitikai feltételrendszer változni fog ebben az országban, és ez lehetővé teszi, hogy aláírjuk és ratifikáljuk a társulási megállapodást a keleti partneri viszonyrendszerben a Dán elnökség szorosan együttműködve a külügyi szolgálattal és a bizottsággal arra koncentrál, hogy egy roadmap-et hozzon létre. Az a terv, hogy a roadmap-et a keleti partnerségkel kapcsolatban ezért májusában, júniusában hagyjuk jóvá. Bevonjuk a partnerországokat a folyamat korai szakaszában már. A déli partnerekkel kapcsolatban elmondtuk, ismételjük az arab tavasz történelmi fejlemény történelmi lehetőséget kínál Európának, erősít a külpolitikánkat. A Lisszaboni szerződés lehetővé tett, erős koordinált válaszokat tudunk majd adni. Érdekünk az, hogy pozitívan fejlődjenek ezek az országok, stabil demokráciákká fejlődve itt a szomszédságunkban gyors lépéseket kell tegyünk a kereskedelmi liberalizáció területén segítve ezen folyamatokat. Persze vannak legitim félelmek az egyes ágazatok és iparágak részéről, amelyeket ezek az intézkedések érintenek. Ezeket nem szabad a szűnyeg alá söpörnünk, azonban látnunk kell a fő érdeket. Az Európai Unió természetes partnere a közel-keleti országoknak és az észak országoknak. Néhány szó az emberi jogokról ahogy ezt kérte a szakbizottság több tagja. Az emberi jogok ösztönzése, védelme, az alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme a fő alapelvek közé tartoznak az Európai Unióban, és ezen alapelvek irányítják az EU-t és tagállamokat az unión belül és a külső fellépésük során is. Ahogyan a főképviselő a közelmúltban ezt kifejtette, amikor a parlamentben járt, december 13-án. Az Európai Unió számára nagyon fontos az emberi jogok helyzete a külpolitika keretében, és ezzel persze a Dán elnökség is egyetért. Éppen ezért a Dán elnökség örömmel fogadja azt a közös nyilatkozatot, amelyet a főképviselő és az emberi jogi és a bizottság adott ki az emberi jogokról és a demokráciákról egy hatékonyabb megközelítés érdekében. Ugyanígy a Dán elnökség örvend azoknak a javaslatoknak is, amelyeket az EU alapjogi, emberi jogi kezdeményezése tartalmaz az integrált politikák, a partnerségek felépítése érdekében, és azáltal annak érdekében, hogy egy hangon szólaljunk fel. Ezáltal pedig az Európai Unió, a 27 tagállam üzenete sokkal hatékonyabb, mint hogyha azt külön-külön fogalmaznák meg a tagállamok. A külügyi szolgálat éppen ezért egy nagyon fontos, hasznos eszköz annak érdekében, hogy az emberi jogi politikánk célkitűzéseit elérhesse az Európai Unió és az egyes tagállamok is. A tavalyi év során számos alkalommal tapasztaltuk, hogy az emberi jogok egyetemesek, és bárhol is élnek az emberek, méltóságban és szabadságban akarnak élni, nem utolsó sorban ezt az arab tavasz eseményével kapcsolatban tapasztalhattuk és az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata, amely 64. évfordulóját ünnepli idén, továbbra is érvényes. Ezen megjegyzésekkel pedig szeretném hangsúlyozni, hogy a Dán elnökség számít az Önök Bizottságával való szoros együttműködésre. Nagyon sok munka vár bennünket, vár ránk, de ugyanakkor ugyanazon célok eléréseire törekszünk, és ideje, hogy nekilássunk a munkának. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm ezt a nagyra törő munkatervet. Remélhetőleg eh, segíthetünk abban, hogy eh, jó eredményeket eh, érjünk el. Kazelidis kollega a néppárt részére jelentkezett, és még kilenc kollega kért szót, úgyhogy röviden kell fogalmaznunk. Köszönöm, elnök úr, szeretném köszönteni a miniszter urat és neki, valamint hazájának sikeres elnökséget szeretnék kívánni. És reméljük, hogy ennek a sikernek az eredményei tükröződnek majd abban, hogy abban, amit tükröződnek majd úgy, hogy amikor hazám Ciprus veszi át az elnökséget, ez alapján folytathassuk a munkát. A négy prioritásukat említette, és a különböző bővítési szomszédság politikával kapcsolatos céljait is. Ami a parlament szerepét illeti, nagy megelégedéssel konstatálom, hogy a bővítési erőfeszítései és egyéb, tehát egyéb kollégák is hangsúlyozták, hogy a balkáni térség perspektívái mennyire fontosak, másodszorban pedig, ami a Törökország felé való bővítést illeti, már ugye múltban is megjegyeztük, hogy Ciprus nagyon professzionális és semleges módon jár majd el az önök elnökségét követő hat hónap során, és reméljük, hogy önök is meg tudják majd győzni Törökországot hogy nyissa meg a csatlakozási fejezeteket, amelyeket majd Ciprus folytatna. Örülök annak, hogy megjegyezte, hogy ez a pozitív napirend nem helyettesítheti az érdemi tárgyalásokat. Pusztán azt akartam megjegyezni, és ez a kérdésem is lenne egyben, elnök úr, hogy a szomszédság politika kapcsán Mit tud mondani azzal kapcsolatban, hogy a keresztények milyen üldözéseknek vannak kitéve. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez egyre súlyosbodik az arab tavaszországaiban, Irakban, Egyiptomban is, és mi Európában rendkívül érzékenyen reagálunk a rasszizmus és bármilyen vallás elleni diszkrimináció esetén. Szeretnénk, hogy a világon máshol is ezt tegyék. Köszönöm. Hát ez két és fél perc volt. Azt hiszem, hogy a szocialista koordinátor most jó példával jár majd elől. Sure, thank Mindig fegyelmezett vagyok, elnök úr. Köszönöm a szót. Köszönöm, hogy megosztotta miniszter úr velünk nagyra törő napi rendjét. A bővítés különösen fontos ebben. Dánia komoly bizonyítványa bír a bűvítés tekintetében, és remélem, hogy elnökségük megint példás lesz. A nyugat-balkáni bűvítést visszafordíthatlaná tehetik, Szerbiának megadva a, társ, a, a zöld jelet, és Montenegróval is megindítva a tárgyalásokat. Fontos, hogy megtaláljuk a lehetőséget a Törökországgal való párbeszédnek pozitív napi rendmentjén ilyen típusú megoldás Macedóniával kapcsolatban, amely nehezen kezelhető kérdést jelent a parlamentben is, meg a tanácsban is, el kell gondolkozunk a fölül, mit tehetünk. A parlament támogatja a külső eszközök, különösen az előcsatlakozási eszközök eh, átalakítását. Ebben azt hiszem együtt tudunk majd jól működni, hogy a önök elnökségének végére e munka nagyrészt elvégeződjék. Rövid megjegyzés a szomszédság politikával kapcsolatban. Több választás történt. Oroszországban is lesznek választások, nem említettem. Örményországban, Fehérországban, Grúziában, Ukrajnában, sőt valószínűleg Moldáviában is lesznek választások. Kísérjük tehát figyelemmel a keleti szomszédság országait, mert látunk negatív fejleményeket egyes országokban nem szabad hagyni, hogy más országok is lecsúszanak a demokrácia, demokrácia útjáról. És vegyük azt is figyelembe, hogy Oroszország a Putyin Euró, Eurázsiai Uniójának ötletével még aktívabbá válik, különösen majd az elnökválasztások után. Láttok a keleti szomszédság országaiban egyre erősödő propagandát Oroszország mellett, és általában Oroszország fel, felé való közeledést. Legyünk ezre figyelemmel ezekre a fejleményekre. Köszönöm. Talán a néppárti kollégámnál fegyelmezettebben gazdálkodtam az időmmel. Well, at, at least a bit more. Thank you, Chair. Um, I want... Köszönöm, elnök úr. A liberális frakció nevében szeretném üdvözölni az elkötelezettséget a miniszter úr részéről, hogy a bővítést így támogatja. De szeretnék két másik ügyre kitérni. Az egyik a munkahelyteremtés és a növekedés. Miniszter úr, lát-e lehetőséget arra, hogy kiterjesszük az egységes piacot? Mit fog tenni különösen annak érdekében, hogy ösztönözze a bizottságot arra, hogy a szolgáltatások területén is megnyissa az egységes piacot, hiszen ez a növekedés és a munkahelyteremtés számára fontos lenne és a zöld menetrenddel kapcsolatban a kollégáival a tanácsban meg fogják-e szívlelni az Európai Klíma Alapítvány 2015-ös jelentésének a javaslatait. Hogyan tudunk a mai pontról eljutni oda, ahova 2050-re szeretnék, hogyha 80%-kal kell csökkentenünk a széndiokszid kibocsátásunkat. Uh, welcome to uh, the Danish presidency. Üdvözlöm a Dán elnökséget, két kérdésem van. Gondolják-e, hogy van-e egyáltalán esélyük arra, hogy bármilyen konszenzust vagy megállapodást tudjanak kötni a gazdasági válság megoldására vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatban az eurozónán belül vagy kívül, és a Dán média szabadságot érintő támadásokkal kapcsolatban van-e lépésük en nagyon fontos demokratikus szabadságjog megvédésének az érdekében kívánnak-e lépéseket tenni. Eh, köszönöm. Kronberg asszony a következő. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönet a miniszternek, hogy bemutatta a Dán elnökség terveit. Az egyik kérdés, amelyel foglalkoznék, a parlamenttel való együttműködés ügye kommentálta a Dán sajtóban megjelent cikkeket, mi szerint a parlamenten nagyon nehézkes az együttműködés, és, és közvetlenül az elnökség e, foglalkozna ezzel. Kifejtené, hogy hogyan tervezi az Európai Parlament együttműködés menetét? Köszönöm, miniszter úr! Thank you. Köszönöm. Engedje meg, hogy Először is azt jelezzem, hogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy megválaszolhatom az önök kérdéseit, és kommentáltam az észrevételeiket. Először is Kasszulidis úr azt mondta, hogy fontosnak találja azt, hogy Ciprus az elnökség során az EU szabályai alapján jár majd el. Annyit mondhatok, hogy Dánia, a Dán elnökség megbízik a soron következő ciprusi elnökségben, és minden bizonyal ciprusi barátainkkal kitűnő lesz az együttműködés, ahogyan eddig is az volt. Kasszolidis úr szintén kitért arra a kérdésre, hogy mi a helyzet Észak-Afrikában a keresztényekkel. Egyértelmű a Dán elnökség álláspontja, és feltételezem, hogy a tagállamok és a parlament álláspontja is az. Támogatni fogjuk természetesen az emberi jogok védelmét és a vallás szabadság jogát, független attól, hogy valaki mely vallás hívője, és biztosítani kell, hogy gyakorolhassa ezt a jogát. Hogyha támadások érik a keresztényeket, természetesen ez rendkívül aggaszt bennünket, és az olyas valami, amire oda kell figyelnünk, amennyiben ez a kérdés felmerül majd a Dán elnökség eh, során. Ami Vigenin úr kérdését illeti, bulgár eh, képviselő kérdését, Említette, hogy visszafordíthatatlan lépéseket eh, lehet tenni a Dán elnökség során Szerbia és Montenegro vonatkozásában. Én remélem, hogy erre sor kerül. Reméljük, hogy sikerül megoldást találni a szerb kérdésben. Az általános ügyek tanácsán februárban és remélhetőleg a tanács jóváhagyásával márciusban hallhatta külügyminiszterünket, hogy a helyes irányba mutatnak a lépések, de vannak bizonyos dolgok, amelyekre még oda kell figyelni. Remélhetőleg Montenegro szintén a Dán elnökség során előrelépést ér el. Ami a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia helyzetét illeti, nos, a, Dén, a Dán elnökség leszögezte az érintett feleknek, hogy mi is azt szeretnénk, hogy megoldást találjanak, mert ez véleményünk szerint az érintettek érdekeit szolgálja. És bízunk abban, hogy ez meg is történik. Mindannyian tudjuk, hogy ez mennyire nehéz kérdés, tudjuk azt is, hogy szükség van egy megoldásra. És ezt a feleknek kell megtalálniuk. Éppen ezért mindkét felet arra késztettük, hogy keressék ezt a megoldást. Watson úr azt kérdezte, hogy hogyan tudunk többet tenni a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Az egységes piac reményénk szerint előre halad, és a bizottsági kezdeményezésekkel is ez történik. Szoros együttműködésre számítunk e tekintetben az Európai Parlamenttel. Úgy hiszük, hogy ez egy nagyon fontos eszköz lesz az Európai Unióban a növekedés serkentése érdekében, és azt is szeretnénk, hogy az IMF támogassa a munkahelyek és a növekedés serkentését Európában. Ami a zöld napirendet illeti, a Dán elnökség ezt megpróbálja a lehetőségeihez képest előmozdítani. Edkins úr azt kérdezte, hogy ha hogy Dánia képes-e befolyásolni azt, hogy az Európai Unió a gazdasági kérdésekben ilyen irányba halad. Mi reméljük, hogy ezt meg tudjuk tenni az európai szemeszter kapcsán, illetve ugye folynak a tárgyalások más területeken is remélhetőleg hidat tudunk képezni az euróövezeti és nem euróvezeti tagállamok között, mert arra törekszünk, hogy egy Európai Unió legyünk, amely ugyanabba az irányba halad, hiszen erre van szükség. A demokratikus értékekre is kitérünk, ugye a sajtószabadság kapcsán, ezt is említették, ez is nagyon fontos Dánia számára, és a Dán elnökség számára ez egy fontos kérdés. Végezetül pedig Kromberg eh, finn kollega kérdezte, hogy fontos lesz-e a parlamenttel való együttműködés. Nos, eh, igen, az lesz. Ez eh, itt most nem arról van szó, hogy hangzatos kijelentéseket tegyünk, mert úgy gondoljuk, hogy a parlamenttel való együttműködés fontos, a parlament egy komoly partner lesz az európai, az elnökség számára. Például, ha megnézzük az egységes piac reformjának kérdését, de más példákat is említhetnék. Ahogyan a bevezetőmben erre már kitértem, úgy gondoljuk, hogy az előadók, a jelentéstevők a külpolitika terén is nagyon fontos szerepet tölthetnek benne, és persze meghallgatjuk az ő tanácsukat és a parlament tanácsait is. Köszönöm. Thank you, minister. Köszönöm, miniszter úr. Indul a második kör. Dartmouth grófja elsőként. Köszönöm. Miniszter úr azzal kezdte, hogy a katasági kormányzás fontosságáról beszélt, a végén meg az jogokról beszélt, melyeket egyetemlegesnek írt le joggal. A gazdasági kormányzással kapcsolatos megállapodás következményeképpen lehet, hogy Írországban népszavazásra kerül sor. Egy kérdésem van. Vajon a Dán elnökség tiszteletben tartja és elfogadja-e egy ír, az írköztesebben tartandó népszavazás eredményét a megalapodás tárgyában, vagy az emberi jogokat nem veszik figyelembe, amikor nem kényelmes azok alkalmazása, ahogy azt önök, az önök elődei Köszönöm, Gomes asszony. Uram, arról beszélt, hogy az adósság szint fenntartása ne, nem fenntartható. Hozzá tenném azt is, hogy a pénzügyi és gazdasági válságra adott politikai válaszok ö, elégtelen voltak, és ide sorolható. Kérdésem, hogy vajon a Dán elnökség felteszi a kérdést a minisztereknek és a tanács tagjainak, hogy koncentráljanak az Európai Unió stratégiai érdekeire. A CFSP és a CSDP tekintetében, amelyek a kiigazítási programokból adódnak. Vegyék Portugáliát, hazámat, ahol az olyan, olyan privatizációs folyamat oda jutott, hogy stratégiai ö, részvénycsomagok az a, leg, a kínai kommunista párt kezére kerültek amely most már azon vállalatokat birtokolják, amelyek az elektromos ára, hálózat működtetik Portugáliában. Ennek kihatásai elképesztőek. Például a, technológia, a védelmi technológia tekintetében, a különös biztonságpolitika tekintetében felmérik-e ezeket a hatásokat? Köszönöm, Gomas asszony, Kukán úr egy percben. Köszönöm szépen, miniszter úr. Azzal kezdte, hogy a bővítési politika az Európai Unió sikeres politikái közé tartozik. Szerintem ezt tovább kéne nevelgetnünk, és ugyanezt a megközelítést alkalmazni a jövőben is. Beszélt olyan országokról, mint például Szerbia, Montenegro, Macedónia, Izland. A döntések, amelyeket elhalasztottak az elmúlt év óta, meg kellene, hogy szülessenek az önök elnöksége alatt. Csak arra szeretném önt emlékeztetni, hogy vannak más országok is, amelyeket szeretnék, Albániát például, az európai úton tartani, egy hosszú politikai sakmat után, talán megmozdul valami Bosznia-Hercegovia helyzetet, nagyon nehéz, de némi eredményt sikerült elérni, és Koszovó számára is van vízumliberalizációs párbeszéddel kapcsolatos menetrendjük. Ezek az országok, amikor tesznek valamit helyesen, akkor azt hiszem, hogy bátorításra van szükségük, ezt meg kell tenni, ezt ne felejtsék el. Egy óriási feladat áll önök előtt, de segíteni fogunk ebben. Köszönöm, Kukan úr, és Boszkót, azt az utolsó felszólaló. Uh, Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem volna, néhány kérdésem. Említette, hogy pozitív a rend Törökországgal kapcsolatban, ezt, ezt persze sohasem helyettesítheti a tényleges tárgyalásokat. Az én kérdésem az lenne, hogy már jó néhány elnökség óta nem tapasztaltuk azt, hogy megnyitottak volna csatlakozási fejezeteket. Önök szándékoznak megnyitni ilyen fejezeteket? Néhány héttel ezelőtt új kormány alakult Boszniában. Mit terveznek annak érdekében, hogy haladjon az ország a csatlakozás felé? A nők jogairól beszéltünk, és a szomszédság politika vonatkozásában, amikor az arab térségről, Észak-Afrikáról beszélünk, mekkora figyelmet szentelnek majd a nők jogainak. Köszönöm, Boszkurt asszony, most pedig Miniszter úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm. Dartmouth úr kérdésére válaszolva először. Tiszteletbe tartom bármi is ez az eredménye, ha lesz az ír népszavazásnak. És az íreknek ugyanolyan jogai vannak, mint bárki másnak. Ugyan emberi jogai. Ez ez tehát a Dán elnökség szilárd álláspontja. Meg más elnökségé is gondolom, és remélem. Úgyhogy várom, hogy írbarátainkkal együttműködjek, akik a ciprusi barátaink után veszik át az elnöki kis botot, Írország bizonyal fontos döntéseket hoz majd, és sikeres elnökség ezzel. Gomes asszony azt mondotta, hogy tudnunk kell, hogy amikor reformok, kezdeményezések történnek a e tagállamban, annak bizony vannak kihatása is, olyan kihatása is, amelyeket nem vártak a szakpolitika reformok elindítói. Nehéz időket élünk, és úgy gondolom, minden kormány, nem csak a portugál kormány, hanem a többi tagállam kormánya is kemény lépéseket kell, hogy hozzon, lépjem. De hát ezzel tudjuk az állam érdekeit biztosítani, és végső soron minden kormánynak saját felelősségét kell vállalni ebben, és nem a Dán elnökséget illeti a felelősség. Igen, egyetértek önnel, asszonyom, abban, hogy Európa történelme egy kemény időszakát éli, és a tagállamoknak fájdalmas döntéseket kell hoznia, és minden tagállam saját döntésének hatása lesz más tagállamokra is, persze. Én azonban azt mondom, hogy fontos ugyan, hogy belássuk, hogy minden tagállam szuverén joga, illetve a kormány joga, hogy megválassza azokat az eszközöket, amelyek révén a döntéseket végrehajtják. Ezzel lehet egyetérteni, meg nem egyetérteni a politikai filozófia alapján, ám minden tagállam joga, hogy éljen ezzel a döntéssel. Kukán úr azt mondta, hogy egyetért azzal, hogy fontos, hogy beszéljünk a Balkánról és az ottani fejlődésről, de Ugyanakkor emlékeznünk kell arra is, hogy vannak olyan államok, amelyek nem kerülnek majd márciusban napirendre, a, vagy a Dán elnökség alatt, és ezekről se feledkezzünk meg. Albániával kapcsolatban a nemrégi együttműködést a kormányal üdvözlöm, a választási reform és a választási bizottság létrehozásával kapcsolatban az úgynevezett meta ügyben hozott határozat után azonban eh, nagyon sokunkat meglepetésért, és nagyon fontos, hogy a demokrácia útján folyamatos előrelépések történjenek. Bosznia-Hercegovina esetében, amelyet szintén említett Boszkurt asszony is, Örülök annak, hogy sikerült megállapodásra jutni a kormányalakításról, és nagyon várjuk, hogy meg is alakuljon ez a kormány, remélhetőleg minél hamarabb. A reformokkal kapcsolatban szintén szeretnénk előrelépéseket látni, és a stabilitási és társulási megállapodásra is utalnék. Hosszú távú perspektívában kell látnunk a helyzetet egy demokratikus klub tagjaiként szeretnének majd ők érvényesülni, de nagyon hosszú út áll előttük, mielőtt ezt a célt el tudják érni. Volt még egy kérdés Boszniáról és Törökországról, Boszkurt asszony részéről. Úgy gondoljuk-e, hogy új fejezeteket tudunk majd nyitni a törökökkel folytatott tárgyalásokban? Hát ha ez lehetséges, akkor természetesen üdvözölnék, de nem várok csodákat. A Törökországgal folytatott tárgyalásokban mindenki tudja, hogy ez nagyon nehéz ügy. Megtesszük, ami tőlünk telik, de hát két félre van szükség ebben az ügyben is. Nagyon sok kemény tárgyalást éltünk már át, láttunk már. A Dán elnökség a lehető legnagyobb mértékben szeretné előrevinni ezt az ügyet, de ugyanakkor tudjuk, hogy nehéz időket élünk a török ügyel kapcsolatban is. Köszönöm. Justin. Köszönöm, miniszter úr. Pont időben sikerült végeznünk, 6 óra 30 perc van. Köszönöm, és a bizottság nevében is sok sikert kívánok a Dán elnökség munkájához. A programunk végére érkeztünk a következő ülésünkre. Január 31-én kedden 10 órakor kerül sor. Köszönöm és jó estét mindenkinek!